Az első napirendi pontunk a napirend tervezet elfogadása. Van-e bárkinek megjegyzése a napirenddel kapcsolatban? Egy megjegyzés részemről, hogy új teremben vagyunk, legalábbis bizottságunk élete szempontjából, és örülnék, ha kipróbálnák a kollégák a szavazógépet. Ha beleteszik a kártyát a szavazógépbe, akkor a nevük megjelenik nekem, hogy jelentkeztek felszólalásra. Az elnök közleményei között rá szeretnénk mutatni, hogy Nikiforos Dimanduros úr előadása, az Európai Ombudsman előadása négyes napirendi pont alatt, amire már többször utaltunk a múltban, a kor alapján történő megkülönböztetés és a szabadúszó tolmácsok koralapján történő megkülönböztetése témáját is magában hordozza majd. Nagy öröm számomra, hogy Diamandurosz urat üdvözölhetem körünkben. Különleges jelentését fogja nekünk bemutatni, Egy külön jelentését amely a szabadúszó tolmácsokkal szembeni életkoron alapuló megkülönböztetésről fog szólni. Az Európai Bizottság számára ajánlást tervezetet fogalmazott meg, és mi magunk is szerettünk volna erről saját kezdeményezésű jelentést írni, de az elnökök értekezlete múlt héten Strasbourgban nem adta meg nekünk ehhez a jogot, és így Martinez Martinez úr fog illetve hát az ő ötös napirendi pontját sajnos törölnünk kellett a napirendről. Persze, ha Martinez Martinez úr ennek ellenére kíván szólni, akkor megkapja a szót, de az ajánlás tervezetet nem írhatja meg, az elnökök értekezlete erre nem ad lehetőséget, ezért vissza kell vonnunk ezt a tervünket és ezt a napirendi pontot, mint olyat töröljük. Aztán több petíciót kell megbeszélnünk, a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 12-es, 13-as, 15-ös napirendi pontok alatt. Ezek részben holnapra kerül a 21-es pont, a polgárokkal Európával folytató aktív párbeszéd. Itt ö, ö, minisztereket is meghallgatunk majd. Az 5 18 as és a 38-as ugyancsak töröltetett, a szünet jelentés és az Alkám jelentés ről pedig a koordinátorok ülése után szavazunk. 9-kor kezdődik az ülésünk, és 10-kor lesz a szavazás majd holnap. Kérem ezért a kollégákat, hogy holnap hozzák feltétlenül a szavazókártyájukat magukkal. Amint látják, itt kiváló berendezés, szolgál minket, és nagyon sok szavazáson kell holnap átesnünk, úgyhogy jó lenne ezeket főleg elektronikusan bonyolítani. Hasznos lesz tehát, ha elhozzák a kártyáikat. Elnök úr, azt a megjegyzést szeretném jegyzőkönyvbe vetetni, mielőtt tovább lépünk, bizonyára ön tud is erről, hiszen írtam önnek e-mailt a néppárt nevében, hogy a holnapi szavazással kapcsolatban, amely ö, sajnos egyelőre vitatott, hogy enyhe szót használjak. Szóval kérem elnök urat, hogy a, a 178-as pontot különös gonddal kezelje. A koordinátorok is felhívták erre a figyelmét. Én nagyon támogatom ezt. Tehát 24 órával a szavazás előtt most mondom, hogy a 178-as ponttal gondok lesznek, és figyeljen oda, elnök úr. Rendben, tudok róla, és egyetértek Sir Robert véleményével, hogy itt lehet, hogy még ö, vitára szorul a szöveg, mielőtt szavazunk róla tehát ennek megfelelő eljárást fogunk követni. Martinez Martinez úr kapja meg a szót. Én is szeretném ö, ügyrendi ö, jelleggel javasolni, hogy ne fogadjuk el azt, hogy az elnökök érdekezlete ö, nem akarja az én témámat ö, napirendre tűzni, ö, és nem támogatja azt a a javaslatomat, hogy az ombudsman előadásába kapcsolatban mi is egy, ö, kezdeményezésre éljünk. Nagyon egyszerű témáról van szó, amiről a parlament már egyébként állást foglalt a saját működése kapcsán, és ha a plenárison úgy is lesz erről szavazás az ombudsman támogatandó, akkor nem értem, hogy egy parlament által amúgy is eldöntött ügyben miért ne lehetne megnyilvánulni. Ezt az Európai Bizottság nem akarja elsősorban. A mi eljárási szabályzatunkat azonban nem az Európai Bizottság határozza meg. Nem kell feltétlenül meghajolnunk az Európai Bizottság előtt, ha ők ezt nem szeretnék napirendi pontként, attól még nekünk jogunk van erre. Ez nagyon rövid, egyszerű téma, vita nélkül elfogadható, ugyanakkor mégis fontos téma, kiemelt téma, hiszen az ombudsman újra választása miatt, ha most ezt a témát nem tűzzük napirendre, akkor hónapos késedelmeket, hónapokkal szenvedhet késedelmet, és az ombudsman ö, hosszú ideig nem tud erről majd nyilatkozni. Tehát szerintem a mi bizottságunknak igenis el kell fogadni egy ajánlástervezetet egy rövid jelentéssel együtt, és ezt a jelentést a szakbizottsági Strasburgi ülésünkre napirendre kell tűznünk, és az a bizottsági elnökök értekezlete szólítsa föl a bizottságot, hogy fogjegye el ezt a saját kezdeményezésű szövegünket. A mi eljárási szabályzatunk csak annyit mond, hogy olyan ügyekben nem szabad jelentést írni, amelyek átverésben lennének más témákkal, de ez, különleges fontos témák esetén ezzel a kivételt lehet tenni. Úgyhogy kérem elnök urat is, hogy ennek megfelelően az ötös pontot tekintse napirendi pontnak továbbra is, és folytassuk az ezzel kapcsolatos előkészítő munkát, hogy időben bekerüljön a plenárisra ez a jelentés. Köszönöm szépen Martinez Martinez kollégának a felszólalást. Én azt javaslom, hogy erről most ne nyissunk vitát. Egyetértek egyébként Martínez Martínez úrral. Jó, akkor erről a koordinátorok ülésén majd holnap megegyezünk, hiszen ez egy eljárási kérdés, és azt ott lehet a legjobban megbeszélni. Köszönöm a megjegyzését, és egyetértek önnel. Számíthat a támogatásomra. Ö, a 939-es petíciót zárjuk le. Az ezzel kapcsolatos állásfoglalás már megszületett, és mindenki boldog vele. És a, a 617 5 ös a 3.23-as és a Nyolcvanas 8006-os petíciót pedig újra tárgyalásra javaslom. Ez a 1265-ösre is érvényes, a 1265-07-esre. És tudom, hogy ön is tudja, hogy vannak úgynevezett B-típusú petíciók, amelyek a bizottság válaszát igénylik. A szakbizottságunk egyes tagjai kérték, hogy az 57, 59-es és 69-es petíciót még ne zárjuk le. Ha vannak még állistára javasolt petíciók, akkor kérem, hogy a következő ülésig ezt közöljék a titkársággal, mielőtt lezárjuk holnap, ugyebár a B listát. Január 21-ére meghívtak minket, meghívtak engem Gates headet Newcastle mellett, hogy látogassam meg Gates headet Newcastle mellett, és helyben találkozzak a petíció benyújtóival, akik a 727-es lerakókkal kapcsolatos petíciót nyújtották be. Látogatásunkról előre értesítettük az ottaniakat, Mr. Helen Hall és Callahan kollégák segítették az utamat. A petíciót benyújtók lehetőséget kaptak arra, hogy előadják panaszukat, annak kapcsán, hogy túl közel van lakásaikhoz, házaikhoz a lerakó, a hulladék lerakó. A helyi hatóságok részletes információval szolgáltak nekünk az ügyről, és annak hátterét feltárták előttünk teljes körűen. A meghívást pedig a Newcastle-i önkormányzat fogalmazta meg felénk az ő meghívásukra utaztunk a helyszínre. Ott is jártunk az önkormányzat épületében. Az utazásunkról szóló írásos beszámolót hamarosan megírjuk és köröztetjük a képviselők között. Sir Robert, elnézést, hogy megint vele szólok. Valakivel beszéltem, nem hallottam mindent, de a Newcastle latogatás elve alapján, vagy kapcsán meg szeretném erősíteni, hogy más frakciók koordinátorokkal folytatott konzultációm alapján az a benyomásom, hogy erről szinte senki sem terült, tudott, senkivel konkrétan elnök úr nem egyeztetett. Az egyik kollégám, aki érintett az ügyben, keresett meg engem, és szeretett volna tőlem többet tudni erről a dologról, és én sem tudtam neki válaszolni, mert én sem tudtam a dologról semmit. Ilyen körülmények között elnök úr ö, szeretném kérni önt, hogy a jövőben ne történjen ilyesmi. Ö, ragaszkodom hozzá, hogy bármilyen a szakbizottság nevében lefolytatott, megvalósított utazás, különösen most a választások küszöbén esetén legalább a koordinátorok értesüljenek róla, de szerintem az egész bizottságnak joga van erről tudni. Köszönöm szépen a megjegyzést, Sir Robert. Az előző ülésenken szerintem én elmondtam önöknek, hogy miről van szó. Van-e az egyéb ügyek kapcsán bárkinek felszólalni valója? Ez esetben akkor megadom Diamandurosz úrnak a szót, parancsoljon, ombudsman úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, jó reggelt kívánok! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Sir Robert, amikor ebbe a bizottságba jövök, akkor mindig izgatott vagyok, ha önre pillantok. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tehát köszönöm ezt a lehetőséget, hogy röviden beszámoljak arról a megegyezésről, amely hamarosan önök előtt is megjelenik majd, amikor a külön jelentésem elkészül. A külön jelentéseknek az a feladata, hogy hát ez az, ezek a végső eszközök az ombudsman kezében. Az ombudsman intézménye, ahogy ez eddig működött, és a világon általában működött, nem teszi lehetővé, hogy jogilag kötelező ajánlásokat tegyünk, de ez nem gyengeség azért önmagában. Az ombudsmannak azért van politikai hatása, és ez könnyebbé teszi a lehető, lehetőbbi, könnyebbé, rugalmasabbá teszi a munkáját is, könnyebbé legalábbis, mint a bíróságét. adott esetben nem jogi jellegű eljárások és békeltetések feladata jut részemű. Mi a meggyőzés, én a meggyőzés erejével élhetek hivatalomnál fogva, hogyha kellően indokolt az, ami mellett fellépek. És ennek nyilvánosságot is adhatok, és a közvéleményt adott irányba terelhetem. Az Van az ombudsman intézménye, amely 13-16 éve létezik, a, az európai intézmények közötti önkéntes együttműködésre épül. Ennek az együttműködésnek az alapja részben azonban pont ez a külön jelentés írására megadott kompetenciám. Ha nem sikerül normális módon meggyőzni az európai intézményeket valamiről, akkor következik általában a külön jelentés. Ez nem, ezzel az eszközzel nem szoktam túl gyakran élni, csak komoly ügyek esetében, ahol a parlament tetsző támogatom abban, hogy mint politikai testület meggyőzze a többi európai intézményt. Az Európai Parlament autonóm olyan tekintetben, hogy mit kezd az ombudsman jelentésével, és milyen intézkedéseket foganatosít utána. Ugyanakkor azt remélem, hogy ha egy külön jelentés megtárgyalnak, akkor a parlament mindig figyelembe veszi azt, hogy az ombudsmanhoz való ö, ö, panaszbenyújtás egy alapvető polgári jog, amelyre a parlamentnek is tekintettel kell lennie. A különjelentés pedig különösen olyan dolog, amely egy kihegyezett helyzetben a parlament további lépéseit igényli. 2008. december 4-én lezártam egy utánajárást a 35 éve dolgozik egy szabadúszó tolmács, konferencia tolmácsként. Ő egy úgynevezett aci tolmács volt, a tolmács zsargonban így hívják ezt. 99-től a parlament és a bizottság úgy döntött, hogy a 65 év fölöttieket nem hívják többé. Ennek a döntésnek az alapja az a feltételezés volt, hogy az alkalmazás feltételeinek közel a nyugdíjhoz már nem feltétlenül felel meg egy ACI Ebből következően azonban egyes aszi tolmácsok az elsőfokú bírósághoz fordultak. 2004-ben az elsőfokú bíróság úgy döntött, hogy a bizottság helytelenül járt el akkor, amikor a 65 éves korhatárt bevezette minden alap nélkül, mert más EU dolgozókra ilyen szabály nem érvényesül, és az acikra sem lehet ezt alkalmazni. A tolmács életkorát nem szabad figyelembe venni releváns tényezőként az alkalmazáskor. A panaszos aki 65 évnél idősebb szerint. A bizottság azonban továbbra sem hívja őt tolmásként, annak ellenére, hogy az elsőfokú bíróság a bizottsággal szemben foglalt állást, és ezért benyújtotta a panaszát hozzám. Ebben a hozzám eljutatott bizottsági véleményben a bizottság azt állítja, hogy az elsőfokú bíróság ítélete alapján visszaállította 99 előtti alkalmazási feltételeket, és csak arra várt, hogy ez az elsőfokú bírósági ítélet hatályos legyen. Ugyanakkor, amikor megvizsgáltam a bizottság tobozási politikáját, akkor kimutatható volt, hogy nem felel meg az elsőfokú bíróság ítéletének, és továbbra is arra hivatkozva, hogy a szolgálatok érdeke mely tolmácsokra mikor van szükség, gyakran a lakóhely, az egyéb kompetenciák a nyelvpár mellett a kort is figyelembe veszi az alkalmazáskor, és a szabadúszó 65 év fölötti tolmácsokat igenis más eljárásban részesíti, mint a 65 év alattiakat. Noha kötelessége lenne az elsőfokú bíróság ítélet alapján, és a szolgálat arra hivatkoznak, hogy a szolgálatok érdekében fiatal tolmácsokat kell inkább alkalmazniuk az intézmények hosszú távú befektetése a fiatal tolmácsok képzésébe elsősorban a fiatalok alkalmazását teszi számára szükséges, és elég tolmácsot tudnak a fiatalok közül toborozni, és ezt valóban prioritásként kezelik, hogy fiatal tolmácsokat toborozzanak, és ezeknek a nyelvpárjait szaporítsák, támogatva a képzésüket. Ugyanakkor én megalapítottam, hogy a kor alapján történő diszkrimináció ö, ellentmond az emberi alapjogi kartának a 21-es cikkével és a közösségi joggal is, ö, ugyanis a kor alapján nem lehet más eljárásban részesíteni senkit sem, ha csak ezt nem lehet kellőképpen indokolni a jelenlegi panasz megvizsgálásakor a bizottság beismerte, hogy valóban a 65 év fölötti tolmácsokat nem ugyanúgy kezeli, mint a fiatalabbakat, és ezért én ebből azt következtettem, hogy ha csak nem tud a bizottság indoklást benyújtani nekem arra vonatkozóan, hogy miért alkalmazza inkább a 65 év alattiakat, az esetben ez az eljárás jogszerűtlen ők továbbra is a fiatalok képzésére hivatkoznak. Ez legitim érdek, és ezzel egyet lehet érteni. Ugyanakkor rámutattam, hogy az Európai Bizottság nem adott számomra kellő mennyiségű adatot arra vonatkozóan indoklásként, hogy mi indokolja azt, hogy az 65 év fölötti acikat kevésbé alkalmazza a bizottság továbbá, nem teremtette meg azt a szükséges egyensúlyt a 65 év fölöttiek és alattiak között, mint ahogy az szükséges lett volna. Leszögezem a szövegemben azt is, hogy az új generáció képzése, mint prioritás úgy is elérhető, hogy közben nem szenvednek diszkriminációt az idősebb korú tolmácsok. Ezért megállapítom, hogy a bizottság nem felelt meg az előírásoknak, és a panaszosnak helyet adok, a panaszának helyet adok, hiszen ez kimeríti a 65 év fölöttiek diszkriminációjának helyzetét, esetét, és mivel a bizottság és a bizottságot jó lenne arra kötelezni, hogy megfelelő anyagi kompenzációban rétesesítse azokat a tolmácsokat, akiket megkülönböztetve kezelt arra való tekintettel, hogy az elsőfokú bíróság is megerősítette ezt, ezért a bizottságnak vissza kell térni az eredeti szabályok alkalmazásához, és a bizottság arra hivatkozik, hogy addig, amíg nem vált ez az ítélet hatályossá, addig helyesen selekedett, hogy a 65 év fölöttieket nem alkalmazta. Most azonban már tudnia kell a bizottságnak, hogy köteles az egyenlő bánást megvalósítani a ACIK valamennyi életkorú csoportjával szemben, és abba kell hagynia a 65 év fölöttiek diszkriminációját. A bizottság az én ö, ö, megjegyzésnál alapuló javaslatomat sajnos elutasította. Elnök úr, én nagyon alaposan vizsgáltam az elsőfokú bíróság ítéletét. Az elsőfokú bíróság ö, olyan alapon ítélt, hogy hangsúlyozom, hogy az elsőfokú bíróság nem az ügy érdemi részéről hozott ítéletet, és nem segített a az ítéletének jogi értelmezésében. Miközben az első fogú bizonyoságnak igaza volt abban, hogy ö, nem kötelező jogi értelemben az, a, az állásfoglalás, amit ő mondott, én úgy gondolom, hogy az elsőfokú bíróság ítélete ö, érdemivé teendő, ha más nem általam, jogi okokból a bizottságnak nincs más ha a bizottság nem tud felhozni indokat amellett, hogy a 65 év fölöttieket ritkábban alkalmazza, vagy nem alkalmazza, akkor köteles erre. Ö, ahogy már elmondtam, a bizottság ö, arra hivatkozik, hogy az új tolmácsok képzését tekinti prioritásnak. Ez legitim indok, de nem indokolja, a megkülönböztetést, és nem indokolja azt, hogy a 65 fölöttieket egyáltalán ne hívják dolgozni. Ezen egyensúly megteremtéséhez ez nem megfelelő indok. Tehát a bizottság nem volt képes kellőképpen indokolni a 65 év fölötti szabadúszó tolmácsok nem ö, alkalmazását, és még egyszer le kell, hogy szögezzem, hogy ebben a konkrét esetben mind az elsőfokú bíróság és a bíróság itt élete arra szólítja föl a bizottságot, hogy szüntesse meg ezt a gyakorlatot, mert ez elfogadhatatlan, és az az indoklás, amit a bizottság felhoz, ez nem, autom, nem indokolja automatikusan azt, amit tesz. Az általam lefolytatott vizsgálat megerősíti az elsőfokú bíróság érdemi ítéletének érdemi részét. Végül pedig hangsúlyozni szeretném, hogy egy hasonló vizsgálat során, itt Martinez Martinez úrra mutatok, amelyet már korábban elvégeztem az Európai Parlamentben a 65 év fölötti acik arányára vonatkozóan, már akkor is ajánlást tettem a parlamentnek arra vonatkozóan, hogy ez ne így legyen, és a parlament elfogadta ö, az ajánlásomat, és megváltoztatta a 65 év fölöttiekre vonatkozó gyakorlatát, és a parlament most már megfelel az elvárásoknak, ugyanezek a szabályok a bizottságra is alkalmazandók lennének, de a bizottság nem felel meg ennek. E, így a parlament a parlament és sajnálatosnak tartom azt, hogy annak ellenére, hogy többször felhívtam a bizottság figyelmét arra, hogy ez nem megfelelő igazgatási gyakorlat, erre a bizottság nem válaszol pozitívan, és ezért ezt eh, a rossz igazgatási gyakorlat eh, példájának kell, hogy nevezzem a kor alapján történő megkülönböztetés, és ezért írtam meg ezt a külön jelentést, amelyet ezennel benyújtok az Európai Parlamentnek. Köszönöm szépen figyelmüket, és köszönni szeretném a tolmácsoknak is a munkát. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a rendkívül részletes beszámolót az ombudsman úrnak. A bizottság nevében most pedig Georgi Carrelnek adom meg a szót, tessék barancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr, ombudsman úr, tisztelt tagok. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam az ombudsman úr mondandóját. Én is számos esetben találkoztam vele. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy mi is a bizottság állásfoglalása. 2000-ben aláírtuk a szabadúszó tolmácsokról szóló megállapodást, őket aciknak nevezzük rövidítve, ez a státuszuk, és természetesen a megfelelő jogszabály rendelkezéseit számukra is alkalmazni kell. A tolmácsok a közösségi adóztatás rendszerébe tartoznak, csak úgy, mint a tisztviselők. Régebben szabadúszó tolmácsoknak nevezték a tolmácsokat, most pedig aciknak rövidítve. A megállapodás különböző rendelkezései tehát mind az acikra, mind pedig régen a szabadúszó tolmácsokra alkalmazandóak voltak. 2000 óta módosítottuk a megállapodást, aláírtunk egy módosított megállapodást múlt év végén, és szeptemberben ö, indult el ez az új rendszer. Az acik státusza, jogállása némileg különbözik a tisztviselők jogállásától. Néhány példát szeretnék felhozni. Vannak olyan pályázatok, amelyek mind a tisztviselők, tolmácsok, mind pedig az ACIK, a szabadúszó tolmácsok számára nyitott pályázatok. Szerződéses viszonyban dolgoznak a szabadúszó tolmácsok, és ön is elmondta, ombudsman úr, hogy 65 év volt a korlát, a határ, tehát eddig dolgozhattak a szabadúszó tolmácsok. A bíróság más, hogy döntött, és mi felebeztünk, mint számos esetben ugye ez előfordul a jogban. A bíróság semmisnek tekintette a, az előző döntést, és kimondta azt, hogy a rendelkezéseket megfelelő módon kell alkalmazni. Mi megpróbáltunk természetesen megpróbáltuk meggyőzni a felelőseket annak érdekében, hogy megfelelő módon alkalmazzák a jogszabályokat. A részünkről úgy gondoltuk, hogy a 65 év felettieknek már nem kellene dolgozniuk a bizottság keretén belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Martinez Martinez úr kap szót, aztán Mavro Mátis úr, majd Atkins úr. Nem tudom, hogy más szeretne felszólalni, mert le kell zárnom a felszólalók listáját, hogy ne legyen aztán probléma. Köszönöm szépen, Martinez Martinez úr, öné a szó. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy elmondjam a kollégáknak, az itt jelenlévő kollégáknak, hogy én most nem csak mint a bizottság tagja beszélek önökhöz, hanem mint a parlament egyik alelnöke, aki felelős a többnyelvűségért, valamint a tolmácsolás és a fordításért. Tehát ez egy, én nagyon komolyan, komolyan foglalkozom ezzel az ügyel. Röviden le lehet zárni ezt az ügyet miről is van szó. Az ombudsman vizsgálta ezt a panaszt, és ajánlást tett mind a parlament, mind pedig a bizottság számára. Annak érdekében, hogy megoldja ezt a problémát, különböző okok miatt ez a két intézmény nem akar szerződést kötni 65 év feletti szabadúszó tolmácsokkal. A parlament máshogy válaszolt a döntésre, és az ombudsman felkérésére, mint a bizottság. A bizottság nem fogadja el a döntést, a parlament ezt elfogadta. Nagyon örülök annak, amit most itt mondott a bizottság képviselője, nevezetesen, hogy lehetőséget kell majd nyújtani ahhoz, hogy felülvizsgálják ezt a problémát. De ugye a bizottság első reakciója teljesen jellemző a bizottság. Ezt minden nap látjuk, arrogáns arrogáns módon reagál a bizottság. A bizottság nem akarja megengedni, hogy akárki, akár mit mondjon neki a magatartásával kapcsolatosan, a felépésvel kapcsolatosan, és egyáltalán a napi tevékenységével kapcsolatosan. Nem fogadja el a kritikákat. A bizottság azt hiszi, hogy Isten felett, mindenki felett állnak, áll, de hát nem e-, erről van szó. A bizottságra is vonatkozik az, hogy tartsa be a jogszabályokat, csak úgy, mint a parlamentet. A parlament az unió szuverén intézménye, testülete, mm, és támogatja az ombudsmant, mint autoritást, sok esetben ugye van, ami tetszik, van, ami nem tetszik az ombudsman ítéletével kapcsolatosan, de mindenképpen el kell fogadni, és alkalmazni kell az ombudsman által elmondottakat. Ezt az Európai Unió keretén belül kell megtenni, természetesen itt a bizottság túlságosan is mm, erőteljesnek találja, találja magát. Tehát ugye itt beszéltünk a, a muzulmánokról, Istenről, ugye, hogy a muzulmánok Istenről beszélnek, ugye így, így próbál a, reagálni a bizottság is. Itt két felelősségünk van. Az nem, három, azt mondanám. Az első az, hogy támogatni kell az ombudsman ö, ítéletét, döntését. Továbbá megfelelő, konszisztens módon kell ö, viselkednünk. Ö, továbbá harmadsorban a, a bizottságnak is ö, mindenképpen ö, alkalmaznia kellene az ombudsman döntéseit és minden alkalommal, amikor szükség van arra, a tanácshoz is lehet fordulni. Az ombudsman ajánlásai fontosak, relevánsak, sürgősek, és semmiképpen nem lehet hátráltatni, késleltetni a reakciókat, a reagálásokat a parlament elveinek megfelelően kell eljárni. Ebben az ügyben is nagyon szépen köszönöm, Avromátis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Diamanduros úrnak, az Európai Ombudsmannak, mert mint mindig most is nagyon koherens volt az előadásában, és nagyon komoly munkát végzett megint csak e, ebben az ügyben is, és általában komoly munkát végez minden e, területen, minden olyan témában, amely az európai polgárokat illeti. Ami Migelt e, illet, ugye elmondta, hogy nyelviséggel is foglalkozik, mi az ombudsmannal együttműködtünk, ahogy már elhangzott, én úgy gondolom, hogy minden döntés, amely mindidáig megszületett, minden döntést én jó magam is támogattam a tolmácsokkal kapcsolatos kérdésekben, a tolmácsok számán, az Európai Parlament tolmácsainak számában, akár csökkentésében, vagy hogyha pénzügyi problémák voltak, mindig jelen voltam. Természetesen ez egy olyan helyzet, amivel szembe kellett nézni, sok esetben, hogyha nem volt elég a mm, tolmács már házon belül, akkor a szabadúszókhoz fordultunk. Mindenképpen figyelembe kell venni a szombudsman ajánlásait, és most a ciklus végén azt szeretném, hogyha pozitív eredményeket érnénk el, meg kellene nézni, hogy melyek a problémák, és hogyan lehet megoldást találni, hogyan lehet segíteni a bizottságot ebben a folyamatban. Számos esetben már ebben a bizottságban is volt vita E, témát illetően. Hogyan lehetne megoldani tehát ezt a kérdést még a választások előtt? Martinez kollégánk nagyon pozitív állásfoglalást e, mutatott be, és én támogatom őt. Én is azt szeretném, elnök úr, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy egy új állásfoglalást e, indítson el a bizottság legalább, ugye már most itt ma hallottunk egy állásfoglalást a bizottság képviselője részéről. Ez már egy mm, kicsit más állásfoglalás volt, mint ami a kezdetekben elhangzott. Én támogatom teljes mértékben és feltétel nélkül ezt a témát, ez a többnyelvűséghez tartozó kérdés, és elnök úr mindenképpen fontos támogatni ezt a kérdést, mert a tudjuk, hogy mennyire fontos az Európai Parlament számára a nyelvek kérdése. Köszönöm szépen, Sir Robert. Ami tehát nagyon világosan elmondta az ombudsman a mondandóját, a jogi részletekről is. Lenne kérdésem, hogyha én jól értettem, akkor miről, mi is itt a lényeg? Inkább itt a technikai, technikai jellegű ez a, a kérdés, nevezetesen a bíróság jogi döntésével kapcsolatos nem igazából érinti a, a, panaszos, a panasz lényegét. Azt is látjuk, hogy egyre több ugye a munka, és én nem tudom, hogy a bizottság tehát ne, kérem, hogy most ne nevessenek majd rajtam, de nem tudom, hogy a bizottság elmagyarázhatja nekünk, hogy ez a 65 éves korhatár, ez minden tolmács számára, minden tisztviselő számára alkalmazom, de e vagy pedig csak a, az ACI, tehát a szabad, vagy a freelance, a szabad ö, úszó kollégákat érinti vagy hogyha sürgős esetben kell megfelelni a követelményeknek, akkor azért lehet -e a 65 éven felülieket is hívni továbbá. Még valószínűleg nem lehet lezárni ezt a dolgot, de az a tény, hogy rosszul adminisztrálják, tehát rosszul működik ez a terület, úgy gondolják esetleg, hogy önök bölcsen járnak el, viszont ezt ugye elvetette a bíróság. Tehát most mi, mik a főbb érvek igazából? Végül pedig ugye ez a bizottság és a koordinátorok ülése is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és, és ugye itt a jelentést is hallottuk az ön részéről. Na most ön elmondta, hogy sürgős dologról van szó, és tehát sürgősen most ez ténylegesen, és akkor foglalkozni kell vele, vagy nem annyira sürgős, és elhalaszthatjuk. Az alelnök úr, valamint Mavrom Matis úr is elmondták a véleményüket. Én nem támogatnám az ombudsman álláspontját. Tehát ezek lennének a kérdéseim, elnök úr meg kell nézni, hogy mennyire sürgős ugye ez a téma most. Köszönöm szépen! Először Diamandúros úrtól kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre, aztán majd lezárom a vitát, összefoglalom. Köszönöm szépen, elnök úr! szeretnék nagyon röviden köszönetet mondani Martinez és Mavromatis uraknak, hogy támogatják a, a, mindazt, ami elhangzott, és a nagyon racionális állásfoglalásukat. Engedjék meg, hogy a bizottság számára egy kis rövid megjegyzésem lenne. Mindössze annyit szeretnék elmondani, hogy itt egy központi hatalmi tényről van szó. A bizottság egész egyszerűen nem vett vette tudomásul a, e- a bíróság döntését. Itt a lényegileg nem vette figyelembe. Tehát itt nem eljárásjogi szempontról van szó, hanem a lényegről. És itt ez a legfőbb ellenvetése a, a bíróságnak is. A tehát lényegileg nem vizsgálta meg a kérdést a bizottság. Tehát ez továbbá is fennáll. Sir Robertnek azt válaszolnám, hogy engedje meg, hogy elmondjam neki, hogy tudatában vagyok a kérdésének, ugye a 65 éves kor, ugye ez egy kényes kérdés, ugye számos ember számára ugye ami a lényegi dolgokat illeti. Ahogy elmondtam a bizottságnak is, Sir Robert, ami kritikus ebben az esetben az az, hogy a bizottság a bíróság egy döntését nem vette tudomásul. Itt eljárásjogi szempontokra hivatkozott mindössze, és lényegi dolgokkal nem foglalkozott. Én úgy gondolom, hogy a parlament jogi szolgálata is elfogadta ezt a döntést, és ez számunkra egy alapot ad, és a parlament számára is alap, és a bizottságnak is ezt kellett volna, így kellett volna eljárnia, már pedig azt nem tette meg. nagyon fontos volt ugye a bíróság döntése, és ezt figyelmen kívül hagyta a bizottság. A parlament jogi szolgálata is megfelelő módon járt el. Sir Robert, a kérdés az, hogy csak a szabadúszó tolmácsokra vonatkozik ez a korhatár, vagy nem. A parlament és a bizottság két ugye mind a két testület dolgozik tolmácsokkal, két különböző csoportról van szó, vannak a, a tisztviselők, és vannak a szabadúszó kollégák, az acik, a, a parlament, időközönként a 65 éven felüli tolmácsokhoz is fordul, a bizottság ezt nem teszi meg ami a rossz működést illeti. A bizottság most ugye azt mondja, hogy hogy jogilag nem tehet most, nem járhat el a bíróság döntésének értelmében, már pedig jogi kötelessége lenne a bíróság döntésének a különböző rendelkezéseit betartani. Na most, hogy sürgős ez az ügy, hát ez elég nehéz erre a kérdésre válaszolni, Sir Robert, mert Ugye, amikor a jelentésemet lezárom, akkor eh, átkerül a parlamenthez, ez a szuverén testülethez, és a, ennek a szuverén testületnek kell eldöntenie, hogy hogyan is eh, jár el tovább. Én nem tudom ezt most megmondani, hogy ez sürgős vagy nem sürgős, de természetesen, hogyha itt elvi kérdéseket veszünk figyelembe, és az alapjogokat figyelembe veszük, akkor minél korábban kellene foglalkozni ezzel az ügyel, de hát természetesen ezt ennek a testületnek kell eldöntenie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Diamandúrosz úr. Köszönöm a válaszokat a feltett kérdésekre. Kedves kollégák! Hárman szóltak fel, Martinez Martinez úr, ugye ő a jelentéstevő, aztán Mavromatis úr és Sir Robert is szóltak, és mind a hárman rámutattak a következőkre. A bizottság által mm, javasolt megoldás nem elfogadható, és mindenki úgy gondolja, hogy egy pozitív megoldást kell találni a lehető leggyorsabban erre a kérdésre. Éppen ezért azt javaslom, hogy a petíciós bizottság eh, hatalmazom fel, hogy, a, hogy Pöttering úrnak, a parlament elnökének küldjek egy levelet, ahogy ezt Martinez Martinez úr is javasolta, és ebben a levélben azt kérném az elnöktől, hogy egy jelentést készíthessünk el még eh, ebben a ciklusban. Azt hiszem, hogy holnap nem fogunk visszatérni erre a témára a koordinátorok ülésén, ha csak nem akarják ezt önök. Sir Robert, hogyha jól értettem, amit Diamandorus úr mondott, nagyon óvatosan beszélt, most ugye végül is visszaküldeni ezt az egészet a bizottsághoz, de nem világos számára, számomra, hogy most ez mennyire sürgős vagy nem sürgős. Én nem igazán szeretem elhalasztani a döntéseket, és a koordinátorok már hoztak egy döntést, ugye az elhangzott, hogy nem térünk vissza erre a témára, de elnök úr, fel, meg szeretném kérdezni az alelnököt, hogy van-e e, valamilyen megjegyzése azzal kapcsolatosan, hogy most ez sürgős vagy nem sürgős. Amiről beszélünk, ugye ez egy olyan dolog, amit el lehetne a választások utánra is halasztani, éppen ezért szeretném tudni, hogy az alelnöknek mi a véleménye ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Még annyit szerettem volna elmondani, hogy a bizottság képviselője a felszólalásában ugye azt mondta, hogy a bizottságnak most már nem olyan a helyzete, mint a múltban. Martínez Martínez úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Sir Robertnek is. Hát őszintén, hogyha nagyon őszinte szeretnék lenni, akkor a bizottság megközelítése az úgy tűnik számomra, hogy hát próbálják megérteni a helyzetet, de meg kellene ragadni most ezt a, az alkalmat, itt a kérdés nem arról szól, hogy mi lesz a, a választások után, meg egyáltalán elhalaszhatjuk-e a választások utánra. Az ombudsman ö, majd megválasztják, vagy újra választják, vagy valaki más lesz az ombudsman, tehát ez így hosszadalmas lenne. engedjék meg, hogy nagyon őszinte legyek. Nagyra értékelem mindaz, amit a bizottság képviselője elmondott. De nem lennék becsületes se a bizottsággal szemben, se a kollégákkal szemben, hogyha nem mondanám meg azt, hogy én úgy gondolom, hogy a bizottság mindenképpen egyre inkább késleltetni, halogatni akarta ezt, a ügyet, ezt az ügyet. Ez volt az érzésem, a benyomásom, nem tudom, hogy ki, de valaki itt megpróbált közbelépni annak érdekében, hogy ezt az egész ügyet elhalasszuk, halogassuk, legyen egy ilyen ki, rendkívül kivételes jelentés, ez egy kivétel lenne lényegében, hát ez egy tesztelése is lenne a bizottság jó szándékának, hogyha a bizottság megfelelő módon jár el, konszisztens módon jár el, akkor, akkor ezt meg kellene tenni, tehát kellene egy ilyen jelentést készíteni. Kedves kollégák! Lezártam már a felszólalók listáját. hogyha megengedi a bizottság, akkor még adok önnek szót, de nem, már lezártam, lezártam a felszólalók listáját, nagyon sajnálom, nem, nem, nem lehet, nem lehet felszólalni, lezártam a listát. Nem, nem, nem. Hölgyem, ön később érkezett, a, a, akkor már lezártam a listát. Hamestin eh, Minc úr szintén később eh, érkezett. Sajnálom, most már nem. Hogyha még sokan szeretnének felszólalni, hát ez számomra lehetetlen, mert akkor nem, tudunk, nem tudjuk megvitatni a, nap, a napirendi pontokat. Dobai asszony is szót kért, másfél perc ennyi mindenkinek. Tehát mind, mindenki fel akar szólalni ismételtem, amikor már lezártam a vitát. Nem, nem, nem lehet. Most látom, hát mindenki, mindenki szólni szeretne, de hát már lezártam a listát, nem nyithatom me, meg ezt a listát újra. Tehát a hatos kérdés, hatos napirendre térünk át. József Stanyek úr jelen van, megkapja a szót. Uh, dear madam and uh, gentlemen, before you will decide uh, to... Uh, Przepraszam bardzo, przepraszam. Po pierwsze, że pan... Beszélhet anyanyelvén is lengyelül, hogyha úgy gondolja, ugyanis szimultán tolmácsolás van, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy nagyon szépen köszönöm diamandouros úrnak ezt az imént elmulasztottam megtenni, hogy eljött hozzánk, köszönjük szépen azt, hogy ő eljött a bizottság ülésére. Köszönjük, diamandouros úr! Pan Józef Staniek. úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt döntenek arról, hogy a petíció befogadható-e, továbbítható-e, hadd kérjem meg önöket, hogy a következő kérdésekre találjanak választ, illetve foglalkozzanak a következő kérdésekkel. A kérdés az, hogy a lengyel lakosság száma 150 ezerről 130 ezerre csökkent ezen a területen, és ez nem demográfiai jelenség. Ugyanez a kérdés tehető fel a diákokkal kapcsolatban is, hogy miért beszél a lengyel kisebbség cseh nyelven, és nem pedig lengyelül. Ha egy további bizottsághoz kerül ez a petíció, akkor még azt is megkérdezném, hogy a mai kisebbségi felügyelet a cseh köztársaságban, ugye ők a saját ügyükben ítélkeznek, amikor az Európa tanácshoz továbbítják a jelentéseket. A kérdés az, hogy ez jó keretfeltételeket jelent a lengyel népcsoport számára a cseh köztársaságban. És még egy kérdés. A keretkonvenció 18. cikke szerint a kérdés, hogy biztosíthatók-e a kisebbségi jogok, ugyanis a felek itt államok, államok, akik partnerként állnak szemben egymással, és ez nem a kisebbség és az állam közötti kérdés, hanem államközi szerződésen alapul. Az Európa Tanács is megkapta a petíciót, és ott született javaslat a megoldásra, beleértve a monitoringot is, és Hát ö, várjuk, hogy ez a petíció kedvező megítélést kapjon. Stanislav Gavrik úr még néhány ö, példával fog szolgálni a kisebbségvédelemmel kapcsolatban, hogyan is alakul az a cseh köztársaságban. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, a kérdés tényleg nagyon komoly és nagyon súlyos és mint a cseh köztársaság polgára, de a lengyel kisebbség, a lengyel népcsoport tagja, mi tudjuk, hogy a különböző szakértői véleményezés a kisebbségi kárta tiszteletben tartásával és egyéb rendelkezésekkel kapcsolatban hogyan is alakul. A, a javaslatban már ö, szerepelt az, hogy a kisebbségi ö, bizottságok kapjanak lehetőséget a tevékenységre, és a kétnyelvűséget illetően is született ö, döntés, illetve az, hogy ezt elhalasztják, és tény, hogy az iskolarendszerben is változások történtek. Egy nagyon fontos elem az is, hogy a cseh parlament mindez ideig nem fogadott el diszkrimináció ellenes törvényt. Még egy szempont, a cseh lakosság a akik az oda költözött lakosságot jelentik, tehát nem autokton lakosok, ők a kisebbségvédelem részleteiről semmiféle tájékoztatást nem kaptak. A cseh köztársaság minisztériumaiban sem veszik figyelembe a nemzetközi jog elsőbségét a nemzeti joggal szemben, és a kisebbségi jogok kártája semmilyen formában nem érvényesül a gyakorlatban, nem fogadják azt el. Már felhívták a figyelmet arra, hogy a média szerepét is erősíteni kell ebben a vonatkozásban, azonban a médiában az ilyen szabályozásról szó sem esik a kisebbségi nyelvek kártáját a cseh köztársaságban nagyon mostohán kezelik, illetve teljességgel figyelmen kívül hagyják, nem érzékeli a lakosság, hogy ilyesmi létezik. Ez csak néhány példa annak illusztrálására, hogy az, amit az előttem szóló elmondott, az megfelel a valóságnak, és azt szeretném kérni, hogy a bizottság ezeknek a rendelkezéseknek a megvalósítását vizsgálja meg. Hogyan is alakul ez a cseh köztársaságban. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm azt, hogy személyesen is eljött, most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr! a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme és a diszkrimináció mentesség az Európai Unió alapelvei közé tartozik. A kulturális jogok védelme szintén egy fontos érték, ez az Európai Kárta 22-es cikkében is ki van mondva de ha ugyanennek a kártának az 51-es cikkét veszük figyelembe az alkalmazási területtel kapcsolatosan, akkor azt látjuk, hogy a szubszidiaritás elvét alkalmazzák a tagállamok ezen a területen. Hogyha az elveket és az alkalmazási területet figyelembe vesszük, akkor a különböző tagállamoknak így kell eljárniuk a hatáskört nem a szerződés hatáskörön nem a szerződés rendelkezik, hanem a szubszidiaritás elvének megfelelően kell eljárniuk a tagállamoknak a bizottság. Természetesen kivizsgálhatja a panaszosok jogait. Itt az önök szakbizottságában szeretnék azonban valamire rámutatni a többnyelvűség elvek kapcsán. Az Európai Bizottság politikája a többnyelvűség területén magában foglalja a kisebbségek nyelveit is. 2008-ban számos esetben elmondta a bizottság azt, hogy mennyire fontos a kisebbségi nyelvek, ugyanis a, ezek a nyelvek a közös kulturális hagyományokhoz tartoznak. Azonban a bizottság arra is emlékeztet, hogy nyelvi politika terén, a regionális kisebbségi nyelvek területén alkalmazni kell a megfelelő kartát. Ezzel kapcsolatosan az Európa Tanácsnak is van egy nagyon jelentős keret megállapodása. Már 2005-ben azt kérte a bizottság, hogy a tagállamok nemzeti terveket hozzanak létre a többnyelvűség mm, megfelelő kidomborítására. Tudjuk, hogy itt számos irányelv létezik, amelyek foglalkoznak a nyelvek oktatásával, a nyelvi többrétűséggel, nyelvi sokrétűséggel a bizottság támogatja a tagállamokat ezekben a mm, tevékenységekben különböző, különböző programok léteznek, ilyen például az élethosszig tartó oktatás, a 2007-2013-as programok, amelyeket finanszíroz a bizottság, ugye ismerjük a Leonardo programot, az Erasmus programot és más programokat, különböző hálózatok léteznek, a, természetesen nemzetközi szinten is nagyon sok az ilyen típusú képzési, oktatási program, de természetesen nagyon sok területen, tehát elsősorban jogi szempontból az Európa Tanács foglalkozik ezzel a témával, politikai szinten pedig a bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Zsdanoka asszony. Zsdanoka asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. És most olvasom ezeket az ajánlásokat a másodikat, hogy ezt ajánlják a Polgárjogok Bizottságának, azután a kisebbségekkel foglalkozó intergrupnak. Én mind a kettőnek a tagja vagyok és az Intergroupnak elnöke is voltam, amely a kisebbségekkel és a kisebbségi nyelvekkel foglalkozik. Mi mindannyian tudjuk, hogy a bővítés kapcsán megnőtt a hagyományos kisebbségeknek a szerepe háromszorosára nőtt a számuk, és ez a kérdés így módon rendkívül lényeges, és talán úgy is az úgynevezett régi tagállamok számára. És ez az eset, amely a kapcsolatban a petícióval szembesülünk, évszázadok óta itt élő emberekről van szó, és hát ők nem mozogtak, csak éppen a határok módosultak körülöttük. És az Intergroup megközelítése a jogszabály alkotás előre lépését tekintve, a diszkriminációmentességet illetően. Szóval itt két dolgot külön kell választani. Mi úgy gondoljuk, hogy a hagyományos etnikai és nyelvi kisebbségek több előnyt és előjogot kell, hogy élvezzenek, még akkor is, hogyha a kisebbségeknek ugyanazon jogok járnak a diszkrimináció mentességet illetően a keret egyezményt illetően. Az állam lehet, hogy fenntartásokat fogalmaz meg, hogy kit tekint kisebbséghez tartozónak, kit nem, de ha én jól tudom, akkor a cseh állam ilyesmit nem fogalmazott meg, amikor csatlakozott a keret egyezményhez, hanem garantálja ezeket a jogokat minden területén élő kisebbségnek. Az érdekelne, illetve azt szeretném tudni, hogy ez az információ, amelyet hát megkaptunk, persze, hogy érdekel ez minket, de szeretnénk többet tudni. Ugyanis Négy éve dolgozik ez az Intergroup, és hát számos esetet vizsgáltunk az egyes kisebbségekkel kapcsolatban az Európai Unióban, és mi nagyon is jól látjuk a helyzetek és az esetleges problémákat. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a mi a petíció benyújtói nem olyan határozatot várnak, hogy ezt most adjuk tovább, hanem, hanem valami tiszta választ várnak, világos választ várnak tőlünk, és lehet, hogy a, ugye a harmadik mondatban az van, hogy tájékoztatja a petíció benyújtóit arról, hogy ez a keret konvenció mit tartalmaz, és hogy ez nem az Európai Unió által elfogadott jogszabály. Hát igen, azt hiszem, hogy ezt jól tudják a petíció benyújtói, amikor ezt a petíciót megfogalmazták, mert ki is derült a hozzászólásukból. A probléma az az, hogy az Európai Unió meddig hajlandó elmenni, hogy pozitív példát adjon minden tagállam számára az Európa Tanácsban is, hogy lássák be, vagy ismerjék fel, hogy mit is jelentenek ennek a konvenciónak az egyes cikkei. És ahogy látjuk, most ebben az esetben a, a, ezt a cseh régiót illetően, ahol leginkább lengyelek laknak, nem valósul meg, ahol tehát ez a lengyel kisebbség él a cseh köztársaságban. Ezért az Európai Uniónak véleményünk szerint külön tagja kell, hogy legyen az Európa Tanácsban, tehát legyen az EU is tagja az Európa Tanácsnak, illetve írja alá az emberi jogok védelméről szóló konvenciót, mint unió a keret konvenciót is, amely a kisebbségekről szól, és éppen ezért el kell gondolkozni azon, hogy milyen kötelezettséget ö, vállalunk, az Unió és a tagállamok általában, hogy ezeket a normákat meg is valósítsuk, amelyeket az Európa Tanács fogadott el. És természetesen hivatkozom, hivatkozhatok számos, hat, számos állásfoglalásra, amelyet az Európai Parlament fogadott el, és a, nem, a diszkrimináció ellenes stratégiával kapcsolatban is elfogadtunk anyagokat. A LIBE bizottság, a foglalkoztatási bizottság is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, a kisebbségi jogokkal és a diszkriminációmentességgel, és hát legalább három vagy négy állásfoglalást fogadott el a parlament. És ezek az állásfoglalások mind felhívják a figyelmét a tagállamoknak arra, hogy mennyire fontos teljesíteni azokat a kötelezettségeket, amelyek az Európa Tanács által elfogadott konvencióból következnek. És ezeket szeretnénk hangsúlyozni. És én azt gondolom, hogy a bizottság téved, amikor azt mondja, hogy semmiféle hatáskörük nincs. Én mindjárt befejezem egyébként, de a Cseh köztársaság és Lengyelország is új tagjai az Európai Uniónak. És mi tudjuk, hogy tiszteletben kell tartani a kisebbségi jogokat és nem szabad diszkriminációt folytatni, és ez a kopenhágai kritériumoknak a része, és hát éppen erre hivatkozva kell felhívni a figyelmét a cseh hatóságoknak a problémára. Egyébként pedig ugye érvényesülnek a kritériumok, amikor jelölt az ország, és ha már a bizottság is elmondja a következtetéseit, de hogyha már tag az adott ország, akkor hirtelen elfelejtjük a kopenhágai kritériumokat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a petíciót befogadhatónak kell nyilvánítani, és igenis a kopenhágai kritériumok betartására is hivatkoznunk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Nagyon szépen köszönöm és tényleg ő akkor befogadhatónak elismerjük ezt a petíciót. Még két hozzászólás van. Duka Zolomé, utána Sevska, és azzal lezárom a Duka. Elnök úr, én szintén csatlakozom ahhoz, amivel jöttek a lengyel kisebbség képviselői az Európai Parlament elé, vagyis a Petíciós Bizottság elé ez egy nagyon fontos kérdés, mert létezik ez a kisebbségvédelmi keretszerződés, amely egy nagyon fontos dokumentum, és az Európa Tanács volt az, amelyik ezt elfogadta, és rendszeresen ellenőrzi is. De hogy történik az ellenőrzés? Úgy, hogy a miniszterek bizottsága megszólítja az adott állam kormányát, a kormány kiadja az egyes tárcákba a rendeletet, hogy fel kell mérni, készül egy kormányanyag, és a anyag meg, a kormány megtárgyalja. És itt jön mindig a probléma, mert tulajdonképpen a kisebbségek, mint olyanok, a szervezeteik, a pártjaik nem szólnak ebbe bele. És gyakran, jó példa erre Szlovákia is, például a nyelvi kartát tavaly ellenőrizték, e, a kormány dönti el, hogy érvényesülnek azok az elvek, vagy nem. Tehát ez a gyakorlat valóban nem jó és azt, amit ők is javasolnak, hogy az anyaország, tehát a lengyel kisebbség Csehországban, annak a Lengyelország, aznak is joga legyen erre figyelmeztetni, hogy, hogy milyen állapotban van a csehországi lengyel kisebbség, vagy bármely országban lehetne ezt mondani, Közép-Európában. Teljesen igaza van Zsdanok a kolléganőnek, hogy eh, a forradalmi csatlakozás után megnőtt a kisebbségek, kisebbségek súlya, hát tulajdonképpen Európai Unióban 60 millió európolgár él kisebbségi sorsban. És az Európai Uniónak nincsenek dokumentumai a kisebbségvédelemre, mondjuk úgy, hogy semmilyen. És viszont amit szorgalmaztunk már öt éve, azt, azt ismét el kell mondanom, hogy az Európa Tanácsnak van nagyon jó dokumentumai. A kisebbségvédelmi keretszerződés, a nyelvi karta, a tiltás, a grószféle jelentés az autonómiákról. Tehát arra kellene törekednünk, hogy ezt bizonyos módosításra akár átvegyük. Hogy legyen a Európai Parlament tagállamaiban is a kisebbségvédelemnek egy ilyen magas szintű. Azzal nem lehet elintézni, hogy ez a tagállamoknak a hatáskörébe tartozik tehát nincs semmilyen jogi keret. És ezért mondom azt, hogy az az ajánlás, ami született, hát az rendjén van, mert ugye a Libe Bizottság az, amelyik ezzel foglalkozhat, tehát ott kellene szorgalmazni, hogy napirendre kerüljön. Azt, hogy, hogy, megáll, hogy a intergrup megkapja, azt is természetesnek tartja, én is tagja vagyok ennek az intergrupnak, és hát valóban van ennek egy ilyen fura oldala, mégpedig az, hogy, hogy a keretszerződés az Európa tanácsi anyag, tehát elsősorban Európa tanács kellene ezzel foglalkozni intenzíven, és főleg ezzel a monitoringgal, hogy az hatásosabb legyen, mert ez nem hatásos jelenleg, és hát ebbe a, ebbe a megfigyelésbe, ebbe a, az jelentések készítésébe a kisebbséget, mint olyant is be kellene vonni, hogy elégedette vagy sem tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, és viszont joggal fordultak az Európai Parlamenthez, mert ugye a európolgár jogosítványainak utolsó pontja azt mondja ki, hogy minden európolgár, ha valami nem tetszik, panasszal fordulhat az Európai Parlamenthez. Ezt tették meg, én támogatom őket, és jó lenne egy határozott választ adni nekik. Ami a kisebbségvédelmet tán befejezésül annyi illeti, majd ha a Lisszaboni szerződés meg lesz, ott van egy mondat, abban majd belekapaszkodhatunk, mint kisebbségek. De hát az még nincs meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Dziękuję bardzo, pani Staniszewska. Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselőasszony, rövid leszek. 30 kilométerre lakom ettől a régiótól, és csak alá tudom húzni azt, amit az urak elmondtak. A lengyel kisebbség már évszázadok óta él itt, és ö, nagyon nehéz most a helyzet. Támogatom most Danoka asszony felszólalását annyiban, hogy itt lépésekre van szükség, itt a bizottsághoz kellene fordulni, hogy a bizottság konkrét megoldási, jogi megoldási javaslatokkal álljon elő, a kisebbségek védelme érdekében, a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmére. Sok országban sajnos az a helyzet, hogy a kisebbségeket enyhén szólva nem veszik figyelembe, a többség ö, nem ö, figyel rájuk, és ö, gyakran diszkrimináció is érinti őket. Tehát egyfelől meg kell fogalmaznunk az elvárásunkat a bizottsággal szemben, hogy konkrét megoldási javaslatokkal álljon elő. Másfelől azonban az Európai Bizottságról beszélek, nem a mi bizottságunkról beszélek, tehát hogy az Európai Bizottság javaslatokkal álljon elő, és másfelől pedig a kopenhágai kritériumok alapján a bizottságtól, az Európai Bizottságtól kérnünk kell azt, hogy forduljon a cseh kormányhoz kérdéssel ebben az ügyben. Ezzel legalábbis egy kis kicsit felkavarnák a vizet, és az Európai Unió elkezdene foglalkozni a kérdéssel, és a cseh hatóságok is arra készülnek, hogy a lengyel kisebbség kérdésével foglalkozzanak. Az a véleményem, mondja az elnök, hogy valóban az Európai Bizottsághoz fordulhatunk egy rövid megkereséssel, azzal a kéréssel, hogy forduljon a bizottság a cseh köztársasághoz, de ugyanígy az állandó, a cseh köztársaság állandó képviseletét is megkereshetnénk, azzal, hogy ez bizony probléma. Hölgyeim és uraim, meggyőződésem, hogy ezt a petíciót egyelőre nyitva kell hagynunk, és erről majd közleményt fogunk írni a Libe Bizottság felé, erről a tényállásról és szeretném elfogadni az önök javaslatait. Ismétlem, Danoka asszony nem figyelt, ezért elismétlem, amit mondtam, hogy támogatom azt, amit elmondott, és a Libe Bizottságnak megküldjük a véleményünket, és eljutatjuk a frakciókon átnyúló intergrupnak is azt, Továbbá, ha megegyeztünk arról, hogy mit írunk, akkor megkeressük a cseh köztársaság állandó képviseletét is ebben az ügyben. És a lengyel állandó képviseletet is persze, akiknek csak egy átiratot küldünk arról, hogy mivel kerestük meg a cseheket. Nem Denis asszony ennek a felelőse. Az Európai Bizottságnak kellene persze elsősorban lépni. Jó, erre is utalunk. Mondja el nekünk akkor, hogy, hogy mit írjunk nekik. Illetve hát mondjuk el nekik, hogy ezt az ügyet nem szabad ejteniük, hiszen az Európai Bizottság már kapott felszólítást arra, hogy erről a helyzetről ö, dossziét dolgozzon kis Danaszka asszony. Elnök úr, én nekem a megfogalmazással van egy kis bajom, mert nem az információ továbbításáról van itt szó az intergroup felé, hanem a LIBE bizottságot arra kérjük fel, hogy vizsgálja meg a kérdést. Tehát nem csak tájékoztatjuk a LIBE bizottságot, hanem arra kérjük, hogy megvizsgálja a kérdést érdemben. Jó, rendben, nyilvánvaló, egyetértek. Köszönöm. Ezzel akkor lezárom ezt a napi rendi pontot. Köszönöm Stanyek úrnak és társának, hogy megjelentek. Tájékozni fogjuk önöket folyamatosan arról, hogy mi történik az ügyben. Köszönjük. Most pedig, hölgyeim és uraim, tájékoztatom önöket, hogy Kastler úr új tag a bizottságunkban, a néppárt tagjaként. Üdvözlöm őt, és köszöntöm szeretettel. Nos, napirend a hetes napi rendi pont jön. Itt van a petíció benyújtója. Ez egy kettős petíció. A 1198-as 08-as szám alatt Major úr, Tomás Major, itt van ugyebár, lengyel állampolgár. Itt van? Nem jelentkezik. Major úr? Megjött Major úr? Itt van Major úr? Azt hittem, hogy itt van. Major úr, a petíció benyújtója itt van? Senki nem jelentkezik. Nos, ennek ellenére foglalkozunk a kérdéssel. Ha Major úr nem jött el, azt mondják itt a kollégák, hogy állítólag még megjön, csak késik. Eladik Kasta képviseli a bizottságot, őt kérdezem először akkor az ügyről. Köszönöm, elnök úr! A bizottság január 25-i közleménye, 2007-es közleménye foglalkozik ezzel a kérdéssel. Erre hivatkozik a petíció benyújtója egy 2006-os szövegre továbbá, amelyben a bizottság megvizsgálta az intézményi helyzetet ebben az ügyben, és a petíciós bizottságnak átfogó jelentést írtunk. Nem hiszem, hogy itt bármilyen restriktív gyakorlat és jogszabálysértés történne a lengyel, német és egyéb alkalmazottai tekintetében a tagállamoknak. A, a posting a kiküldetésre vonatkozóan általános szabályok vonatkoznak. Egy ilyen munkavállalónak meg kell felelnie a tagállami előírásoknak, és ha er- ez alól kivételt teszünk, akkor pedig bizonyos feltételeknek meg kell felelni előbb. Ezeket a feltételeket az EU joganyaga tartalmazza, illetve az Európai Bíróság ítéletei tartalmazzák. Az eljárás Továbbá azáltal is egyértelműsödik, hogy az európai közösségek administratív hatóságai, amelyeknek kifejezetten a kitküldetés a kompetenciája, saját szabályzattal rendelkezik, ebből szeretnék idézni, és néhány statisztikai adatokat, adatot elmondani. 2005-ben 82 ezer E101-es nyomtatványt töltötte ki lengyel állampolgárok Németország irányába. 2006-ban 1600-at, 2007-ben pedig ö, 120 ezeret, 160 ezeret és 120 ezeret. Tehát a statisztikai adatok ö, azt mutatják, hogy nőtt az ilyen nyomtatványok, kitöltött nyomtatványok száma, és a bizottságnak Semmilyen tudomása nincs arról, hogy bármilyen megszorítás érvényesülne a Németország és Lengyelország között kiküldetésben levő munkavállalókra vonatkozóan, és hogy bármilyen jogsértés történt volna, az EU joga, illetve a bíróság ítéletei bármilyen módon sérültek volna. Ezen kívül azt is figyelembe kell vennünk, hogy a nyomtatvány kitöltése után is az adott munkavállaló korábbi jogalkotásának megfelelően kell, hogy viselkedjen. 12 hónapig érvényes ez a szabályozás. Kivétel akkor tehető ez alól, hogyha a gazdaság és a munkavállalók száma közötti egyensúly felborul, az úgynevezett szociális dömping esete áll fönn. Ilyenkor a vállalkozásnak, amely szeretné munkavállalóit más tagállamba küldeni, kötelessége erre a szempontra tekintettel nem szabad ugyanis, hogy megzavarja hátrányosan befolyásolja a kiküldetési ország munkaerőpiacát az ilyen kiküldetés. De ezen kívül ide más szabály nem vonatkozik, és 2007-re vonatkozóan az Európai Bizottságnak minden, nincsen tudomása arról, hogy a lengyel hatóságok megsértették volna ezeket a szabályokat. Az E nyomtatványok száma, ahogy elmondtam, növekedett, és minden ilyen kiküldött munkavállaló követte az előírt szabályokat, amelyek erre az ágazatra, vagy hát erre a tevékenységre vonatkoznak. Dziękuję bardzo. Tu jest przedstawiciel e, polskiego. Köszönöm szépen a bizottságnak a tájékoztatást. Obecsednyik úr is itt van, a lengyel állandó képviseletről, ő is elmondhatja ebben az ügyben a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselő hölgyek és urak. A lengyel köztársaság állandó képviselete nevében szeretném röviden vázolni az álláspontunkat, és a, a Krasucska és Major urak, asszony és Major urak petícióval kapcsolatban. Álláspontunk a következő. Végső soron megegyezik az Európai Bizottsággal az álláspontunk. A lengyel munkaügyi minisztériumtól is kikértük a minisztérium véleményét, és röviden összefoglalnám az általuk adott választ. Megvizsgálta a minisztérium a helyzetet, Tamas Major ügyét különösen, és a jelenlegi tényellás és a szociál társadalombiztosítási ö, ö, szervezet SZETO ZOS közlése szerint, lehet, hogy itt a DRB nyugdíjalapról van szó, a semmilyen olyan gyakorlat nem valósul meg, amely megsértené a kiküldöttekre vonatkozó szabályokat, ideértve a kiküldetés idejére vonatkozó szabályokat, a rendelet negyedik cikkét, a rendszerek koordinációjára vonatkozóan, a társadalombiztosítási rendszerek koordinációra vonatkozóan. Ugyanakkor alá szeretném húzni, hogy a munkaügyi és szociális minisztérium továbbá készségén fejezte ki a tekintetben, hogy újra foglalkozik az ügyel, hogyha a lengyel munkaadók szövetsége konkrét példákat tud említeni, amelyekben ténylegesen bárki megszegte volna a közösségi szabályokat. Így tehát nem zárkózik el attól, hogy ö, ö, a témát napirenden tartsa, és minden ö, ö, jogkövetkezményt vállaljon. Van-e felszólalós még ezzel kapcsolatban? Nem látok jelentkezés, ugyanakkor meg kell, hogy állapítsam, hogy Tamas Major úr az egyik benyújtója a petícióknak nincs jelen, pedig a Lengyel Munkadók Szövetségét ő képviselné. Többször felvettük vele a kapcsolatot, meghívtuk őt, Hioti asszony is megkereste, tehát némi fenntartásom van most itt azzal kapcsolatban, hogy lezárjuk-e ezt a petíciót, mert hát abból indultam ki eredetileg, hogy ő is itt lesz. De ha a lengyel kormány képviselő és az Európai Bizottság képviselője is ugyanazt mondja, és a petíció benyújtójának a kritikáját nem tudják elfogadni, amelyben ő azt mondja, hogy a biztosítási hatóságoknak is érdeke az, hogy a lengyel munkavállalók ne szenvedjenek külföldön kárt. Nyilván itt meg kellene hallgatnunk a petíció benyújtóját is. Ha úgy döntünk, hogy lezárjuk ezt a petíciót, akkor kínos helyzetbe kerülhetünk, hogyha a petíció benyújtó ragaszkodik ahhoz, hogy őt is meghallgassák. Ezért azt mondanám, hogy ezt a témát ideiglenesen tegyük a B kategóriába, és hogyha felmerülnek újabb szempontok az ügyben, akkor lehet vele újra foglalkozni. És majd később zárjuk le. Egyetértenek ezzel? A titkárságnak más a véleménye? Más eljárást javasolnának? Nem. Jó, akkor ebben maradunk. Most pedig rátérek a nyolcas napirendomban szereplő petícióra, amelyet 1007-2006-os szám alatt Michalkovszki úr nyújtott be, és Kasta úr fog erre a petícióra válaszolni. Köszönöm szépen. Nem tudok sokkal többet elmondani annál, mint amit megírtunk már a petíciós bizottságnak. Kétszer is próbáltuk megkeresni a petíció benyújtóját, nem válaszolt és a szociális, a Hanoveri Szociális Bíróság ítéletének egy példányát megküldtük neki. Tudomásunk szerint ezt ő megkapta, és bírósági eljárás is volt ebben az ügyben. A petíció benyújtója velünk nem vette fel a kapcsolatot, további információkkal nem szolgált. Ezért be tudom önöknek mutatni a vele folytatott kommunikációnkat, vagy hát legalábbis egyoldalú kommunikációs erőfeszítésünket. Úgy gondoljuk, hogy ez két állam közötti bilaterális egyezmény illeti, amelyben amelyben a bizottság nem avatkozhat bele, tehát ez a német bíróság ügye, és ebben mi nem akarunk, nem tudunk beleszólni. Ha a petíció benyújtója úgy véli, hogy sérültek a jogai, ennek ellenére, hogy Németországban már bíróság foglalkozott ügyével, és nyugdíját Németországban nem jól számították ki, akkor csak a megfelelő nemzeti feleviteli bírósághoz fordulhat, de hozzánk nem. Tehát ezenben az ügyben nincs több információm, kétszer is írtam a petíció benyújtójának, ezekre nem kaptam választ. Köszönöm szépen, Mávra Matisz úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a bizottság teljes mértékben világos, azonban azután, amit hallottunk, azt mondhatjuk, hogy a bizottságnak az volt a feladata, hogy megnézze, mi is a helyzet nemzeti szinten, és hogyha nemzeti szinten nem lehet orvosolni a problémát, és hogyha van egy bírósági végzés, amelyet nem fogad el a panaszos, vagy nem kapta meg a panaszos ezt a végzést, akkor le kell zárni a petíciót, de abban az esetben, hogyha nem válaszolt a panaszos a bizottság kérdéseire, akkor ebben az esetben nem érdemes tovább nyitva tartani ezt a petíciót. Köszönöm. Myślę, że w świetle odpowiedzi Komisji Europejskiej tych e, A bizottság e, válaszának e, fényében Mavromatis úr válaszának fényében lezárhatjuk ezt a petíciót. Most átérünk a következő petícióra. Ez a 2009-02-10-es petíció. Egészségügyről van szó, nevezetesen a szklerózis multiplexről. Itt van Odzropinska asszony, ugye úgy tűnik, hogy itt van. Itt van, asszonyom? Igen, itt vagyok, igen. Igen. Ön már részt vett az üléseinken, nem első alkalommal van itt. A szklerózis multiplexről már beszéltünk más esetekben is. Most tehát a lengyel eh, szklerózisban szenvedők eh, lengyel szövetsége eh, képviselőjének adom meg a szót. A Lengyel Szövetség 2007-ben benyújtott egy petíciót a szklerózissal szenvedőkkel szemben Lengyelországban tanúsított megkülönböztetésről a lengyel kormány 2005-ben elindított egy programot, és ezzel ez megkülönbözteti a betegeket. A hatóságok azt mondták, hogy új intézkedéseket fognak beindítani, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak benyújtott dokumentum még sajnos mindig aktuális. Ez azt jelenti, hogy radikális változásra nem került sor, pedig ezt megígérték Lengyelországban, és elmondhatjuk, hogy a szklerózisban szenvedők Lengyelországban megkülönböztetéstől szenvednek, nem vehetnek részt a társadalmi, szociális életben, mint más személyek. Ami a petíció megfogalmazást illet, megfogalmazását illeti, egész egyszerűen nem voltak megfelelő szavak arra, hogy elmondjuk, milyen is a helyzet ezeknek az embereknek. Lengyelországban a ez egészségügyhöz való hozzáférés még nagyon sok problémát jelent a betegek számára. Csak három százaléka betegeknek megfelelően kezelt. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon rossz eredmény Európában. Még olyan országok, amelyek szegényebbek is, mint Lengyelország, jobban tudják kezelni a betegeiket. Lengyelországban a a, a, a terápiák nem orvosi kritériumok alapján kerülnek megvalósításra. A szakértők azt mondják, hogy a különböző kezeléseket, terápiákat a lehető leggyorsabban kell a betegek számára biztosítani, mert csak így érhetők el jobb eredmények, de hát ez nem így van nem az európai normák alapján kezelik a betegeket, a különböző terápiás módszerekben is problémák vannak, az immunoserkentés, immunserkentés vagy immunomoduláció területén nincs megfelelő hozzáférhetés, tehát a betegek nem férnek hozzá az ilyen típusú terápiákhoz. Sok esetben ugye az önkormányzatok azok, amelyek az egészségügyel foglalkoznak, nincs elég pénzük, éppen ezért nem tudnak megfelelően fellépni ezen betegek érdekében, ami a különböző jogszabályokat illeti, aztán a gyógyszereket, itt is nagyon sok a probléma, a szklerózis multiplexben szenvedők számos javaslatot tettek, már írásban is ezt a lengyel egészségügyi minisztérium megkapta természetesen, és a levélben is arról van szó, hogy új programokra van szükség, de a lengyel kormány semmiféle intézkedést nem hozott. Természetesen a betegek képviselői teljesen nyitottak minden javaslat előtt, és a az egészségügyért felelős miniszter is elmondta azt, hogy a, ez a kérdés ezt a kérdést napirendre tűzik, de még iráig semmi sem történt, semmilyen intézkedés nem indított el a kormány. A sclerosis multiplexben szenvedőknek semmiféle perspektívájuk nincs hosszú vagy rövid távon a, azért abban a, azon a területen, hogy javuljon a helyzetük. Köszönöm szépen! Jó lenne tehát tudni, hogy összehasonlítva, hol is áll Lengyelország más európai országokkal szemben. A panaszos, a következő panaszosnak adná meg a szót. Itt a, ugye együtt tárgyaljuk a 9-10-11-es témákat. Most Carles Riquelme Felip spanyol állampolgárnak adom meg a szót. Öné a szó aztán majd elindítjuk a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Carles Riquelme Felip a nevem. Barcelonából jöttem, és szklerózis multiplexben szenvedek. Progresszív az állapotom, a betegségem az utóbbi években egyre inkább előre haladott állapotba került. Talán én ö, nem is tudom annyira elmondani most az érzéseimet, mint néhány évvel ezelőtt. A, a különböző európai régiók között úgy tűnik, hogy elég nagy a különbség a szklerózisban szenvedők terén azt hiszem, hogy nagyon súlyos az, hogy már csak azért, mert valaki máshol lakik, nagyon megkülönböztetésben van része, mint másnak. Régebben is azt láttam, hogy igenis létezik a megkülönböztetés, pedig erre e, e, ez nem elfogadható. Tudjuk azt, hogy lehetne enyhíteni ezen betegek szenvedésein, és a, biztosítani lehetne az egyenlő bánásmódot a betegek között. Kérem, hogy a bizottság forduljon a különböző spanyol régiókhoz, hogy mindenhol a betegek hozzáférhessenek a gyógyszerekhez, a kezelésekhez, mert csak így lehet felvenni a harcot a szklerózis multiplex ellen. Ez egy progresszív, tehát evolúciós betegség. Itt van velem a spanyol föderáció elnöke is. Kérem, hogy hallgassák meg őt. Ő sokkal jobban elmondhatja majd, jobban ki tudja magát fejezni elmondhatja azt, amit én nem merek elmondani, nem próbáltam meg elmondani mindidáig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni arra a gondolatra, amely arról is szól, hogy decentralizált ugye a helyzet, különböző, a különböző régiókban más a helyzet, és hogy nagyon kevés pénz van bizonyos régiókban a betegek kezelésére. Tehát itt a spanyol régiókban is más a helyzet, de az európai régiókban is más a helyzet, ahogy tudjuk. A jelenlegi jogszabályokat nem veszik figyelembe, nem alkalmazták Spanyolországban sem, és azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha egy felsőbb testület, a parlament, vagy a bizottság igenis felszólalna annak érdekében, hogy Spanyolországban javuljon a helyzet. Persze ez egy politikai szándék is. Itt nem csak pénzről van szó. Csak úgy, mint Lengyelországban, a, ugye a, az Euróbarométer Spanyolországgal kapcsolatosan sem ö, tudta az adatokat összegyűjteni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen alkalmazni kellene Spanyolországra is az európai jó gyakorlatokat. Léteznek dokumentumok a reintegrációs kezelésekről, az immunomodulációról, kitűnő eszközeink vannak, csak nem mindenki fér ezekhez az eszközökhöz hozzá. Köszönöm szépen! Most pedig a bizottság, Európai Bizottság nevében a 9-es, 10-es ponttal kapcsolatosan mondja el a véleményét Nich Farik úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Nick Fariknak neve, a nevem, az, egész, az egészségügyi főigazgatóságon dolgozom, és belső szervezettségi okok miatt, szervezési okok miatt a, a, a különböző betegségekkel is én foglalkozom. A bizottság álláspontja ezzel kapcsolatosan, hát az, az először is, hogy természetesen egyet érzek a panaszosokkal, és teljesen világosan leírták a problémáikat, és természetesen mindenkivel egyet, együtt érzek. Ugye nincsenek egyedül az információk a szklerózis multiplexel kapcsolatosan, ugye teljesen világosak, de látjuk azt, hogy nem egyenlő a bánásmód a kezelések szintjén a tagállamok között és a tagállamokon belül is nagyok az eltérések. Elnök úr, nagyon nehéz többet elmondani, ugyanis nagyon nehéz például az adatok összegyűjtése ezen a területen. Az adatok amelyeket összegyűjtöttünk, azonban teljesen világosan mutatják, hogy mi is a helyzet a bizottság részéről. Nagyon jól tudjuk, tudatában vagyunk ezeknek a problémáknak, és mindenképpen támogatjuk a programokat a szklerózis multiplex területén, <clears throat> támogatjuk az adatok összegyűjtését a tagállamok között, és a tagállamokban finanszírozunk olyan projekteket, amely az európai gyakorlati kódexet készítik elő. Azonban európai szinten ugye megvannak az információk arról, hogy nagyon nagyok az eltérések, referenciapontok léteznek, amelyeket nem az Európai Bizottság gyűjtött össze, hanem azok, akik érint ez a probléma, tehát a betegek képviseletei, és, és így tovább. Tehát megvannak a referenciapontok az európai jó gyakorlatokról, jó tapasztalatokról, de a, a, ami a különböző felelősségi körök megoszlását illet ugye a szerződés értelmében itt is különböző a helyzet, megvannak az európai közösség hatáskörei, ugye az egészségi, egészségügyben az európai szerződés különböző cikkeinek megfelelően támogatjuk a tagállamokat, információkkal látjuk el, a jó tapasztalatok átadásával segítünk, a benchmarkingot segít, egyeztetjük a tagállamok között, és továbbra is így fogunk eljárni a, a szklerózis multiplex területén. De a cikk, a szerződésről szóló cikk azt is kimondja, hogy a tagállamoknak kötelessége az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítani, és hogyha megpróbálom lefordítani az intézmények nyelvezetét a mindennapi nyelvezetre, akkor ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak kell arról dönteni, hogy miért fognak fizetni, miért nem, milyen szolgáltatásokat nyújtanak, milyen szolgáltatásokat nem nyújtanak. Teljes mértékben értjük a frusztrációt, és meg is próbáltuk leírni a különböző akciókat európai szinten, de nem igazán tudunk többet ennél tenni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Mátész úr, Kesmen úr, Stanisevska asszony és még valaki szeretnének felszólalni, mert más lenne, mert le szeretném zárni a listát. Négyen kértek szót. Mindenki maximálisan kettő percet kap, ugyanis még nagyon sok napirendi pontunk van, és itt vannak a panaszosok. Mavromatis úr, kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr. szeretném támogatásom, morális elkölcsi támogatásomról biztosítani mindazokat, akik ebben a nagyon súlyos betegségben szenvednek. És a panaszosokat mindenképpen támogatnunk kell, de nagy figyelmet kell szentelni az ő petícióiknak. 2005 óta az én országomból is volt egy panaszos, egy hasonló ügyről volt szó, ilyen betegek jöttek el hozzám, és elmondták, hogy milyen hiányosságok vannak a szolgáltatások szintjén Görögországban. A DEVE és a Költségvetési Bizottság segítségével 10 millió eurót tudtunk előirányozni a szklerózis multiplexben szenvedő betegek részére, mert szükség volt erre az összegre a kezelésük érdekében. A hasonló kérdést tettem fel a bizottságnak, mint önök, és most örömmel hallom, hogy a bizottságnak sok programja van. 16 milliárd eurót kapnak a tagállamok a kutatás és fejlesztésre 2007-2013 időszakra. Mit is jelent ez, elnök úr? Ez azt jelenti, hogy mindenkinek mobilizálnia kell magát, a 27 tagállamban mindenkinek mobilizálnia kell magát annak érdekében, hogy ezek a az alapok, ezek a pénzösszegek megfelelő módon kerüljenek felhasználásra úgy gondolom, hogy a kormányoknak intézkedéseket kell bevezetniük. Nem lehet mindig a bizottságot vádolni azzal, hogy nem végzi el megfelelő módon a munkáját. Kedves kollégák, mobilizáljuk magunkat, bátorítsuk a kormányainkat, hogy ezt az utat in, úton induljon el. Kesmen úr, kettő percet kap. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos téma, 2003-ban is volt egy fontos jelentés a Louis Upton foglalkozta akkor egy petícióval. Azok, akik mm, Skeloris multiplexel élnek, és, és a, a szövetségeik nagyon sokat kampányolnak az ő érdekeikben. A bizottság elmondja, hogy nem tud a hatáskörén túlmenni de azt hiszem, hogy ezt megtehetné, és meg is kellene tennie. Ugye itt szabad mozgásról beszélünk. Mindenki szabadon elmehet dolgozni, élni a 27 tagállam valamennyikében. Hogyha ezt nem lehet, akkor a jogainkat sorbítják meg és a lehető legjobb kezelést kell biztosítani mindenki számára a 27 tagállamban. Jó tapasztalatok, jó irányelvek léteznek az életminőségről, és mind azok, akik szenvednek valamilyen betegségben, igenis kell, hogy számukra jó életminőséget biztosítsuk. A bizottság 2090 ben és nem 2010-ben kell, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Összefoglalva közös minimum standardokra van szükség annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokat és életminőséget biztosítsuk javítsuk. A jó tapasztalatokra, jó gyakorlatra szükség van. Jó, ez a tagállamok hatásköre, de a politikusok hatásköre is az, hogy emlékeztessék a tagállamokat a felelősségeikre. Ez a mi felelősségünk is és ettől nem szabad eltérni ettől a felelősségtől. Köszönöm szépen, köszönöm Stanislavska asszony.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 hogy a keretfeltételek azonosak lesznek bizonyos betegségek kezelése esetében. Hasonló volt a helyzet a képzés terén, ahol a tanulók az egyes országokból más országokba mehettek folytatni tanulmányaikat és bár a képzés az tagállami kompetencia, a bolonyai folyamatot éppen azért kezdeményeztük, hogy sikerüljen valamilyen módon egységesíteni a tanrendeket egész Európában. Nos, ez az, amire az egészségügyben is mindenképpen szükség lenne. Olyan ügyekben, ahol nincs világos közösségi politika, és ezt a bizottság képviselője is megerősítette. Itt egyszerűen kötelező tanulmányokat készíteni és az információkat továbbítani, ugyanis hogyha rendszeresen készülnének jelentések arról, hogy milyen módon tudnak a fogyatékkal élők vagy a krónikus betegek kezelést kapni, ugyanúgy, ahogy a PISA tanulmány ezt teszi a képzések terén, ahol bizonyos kompetenciákat, készségeket ellenőriznek a különböző korú diákoknál, és ez lenne az, ami egy kiváló fegyver lenne az egészségügy területén is a különböző szövetségek számára a tagállamaikkal szemben. Egyetlen ország sem engedheti meg magának, hogy az utolsó legyen a rangsorban, és biztos, hogy sokkal többet tennének, több intézkedést hoznának annak érdekében, hogy előkelőbb helyet foglaljanak el a táblázatban. Köszönöm szépen, és ez valóban egy rendkívül jó megjegyzés volt a hosszú távú politikát, illetően Sanders kollega. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Igen, én magam is szeretném a szolidaritásomról biztosítani a petíció benyújtóit, akik eljöttek ma hozzánk, és a többi multiplex szklerózisban szenvedők ügyét is képviselik. Foglalkozni kell ezzel az ügyel, sőt cselekedni kell, lépni kell, különösen ott, ahol lehetőség van. Azt szeretném elmondani mindenek előtt, hogy Ugye az egyik oldalon a központosításál, a másik oldalon a diszkrimináció. A decentralizáció az fontos, de a polgáraink számára, a polgárainknak nagyon nagy figyelmet kell szentelnünk, és ezt az egészet észszerű irányba kell terelni. Katalóniából érkezett az egyik petíció benyújtója, és létezik Katalóniában cselekvési terv multiplex szklerózisban szenvedők számára és 2009-től egyszerűsödnek is a szabályok, és reméljük, hogy ez így lesz Európában is. Köszönöm. És most pedig Kérem az Európai Szövetség állásfoglalását, Tatheim úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én, ha megengedi, élek a lehetőséggel, hogy megerősítsem azt az üzenetet, amit ma már korábban is hallottunk, hogy van ez az európai jó gyakorlat, kódex, ez létezik, és hát most egyfajta minőségi címkét is kaptunk a bizottságtól, ez megjelent az Európai Unió egészségügyi portáján, de ez nem elég. 2003-ban elfogadtak bennünket, mint annak az 500 ezer embernek a képviseletét, amelyek, akik multiplex, multiplex szklerózisban szenvednek, és ez egyfajta iránymutatást is jelent hogy hogyan lehet a kezelést lefolytatni, hogyan lehet az életminőséget megőrizni vagy javítani. Tehát létezik ez a dokumentum. A probléma az, hogy nemzeti szinten nem kapja meg azt a figyelmet, amelyet megérdemel. Mi tavaly elkezdtünk valamit, és erről már történt említés, ez egy ilyen MS barométert hoztunk létre, egyfajta ilyen benchmarkingot, ahol próbálunk rangsort felállítani a tagállamok között ebben a vonatkozásban, hogy milyen szolgáltatásokat, kezeléseket képes és tud biztosítani a betegek számára. amilyen szeretnénk megismételni évente, és reméljük, hogy folyamatos javulást látunk majd kértük a tagszervezeteinket arra is, hogy szervezzenek nemzeti kerekasztalokat az egészségügyi minisztérium, vegyen ezen részt a biztosági, a biz, különböző biztosítók képviselői, a betegek, és tárgyalják meg, beszéljék meg, hogy hogyan alakulnak a, a számok, és ez biztos, hogy változtatásra fogja őket ösztönözni. Szlovéniában megcsináltuk ezt tavaly, Magyarországon is volt ilyen, és tervezzük, hogy ez folytatódik ebben az évben. De a parlament hozzáállása is rendkívül fontos, hogy forduljon a tanácshoz, az egészségügyi miniszterek tanácsához, és ez egy további ösztönzést adhatna a mi erőfeszítéseink sikerének. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Időközben sok mindent megtudtunk, hogy mi mindent tehetnénk meg. Én a magam részéről azt szorgalmaznám, hogy én írok egy levelet a lengyel egészségügyi minisztériumnak, és amennyiben az általam elkészített anyagot megkapják, akkor ezt olvassák el, és akkor írok majd a katalán egészségügyi minisztériumnak is, Filip úr ügyében, és hogyha van konkrét anyagok arra vonatkozóan, hogy nem egyformán kezelik a betegeket, akkor kérem, hogy ezt juttassák el a bizottságnak. Staniceska asszony joggal mondta el hozzászólásában, hogy folyamatosan készítsen beszámolókat a bizottság, a bizottság képviselője elmondta, és hallottuk, hogy ők szorgalmazzák, hogy készüljenek ilyen tanulmányok. A biztoshoz is fordulhatunk, mert ez is csak aláhúzza a mi kérésünk fontosságát. És hát természetesen nyitva hagyjuk a petíciót, és ezzel a kérdéssel tovább is foglalkozni fogunk. Stanislavska asszony bólogat, feltételezem, hogy egyetért velem, így van ez Kesmen úr esetében is. Nagyon szépen köszönöm a petíció benyújtóinak, szervezőinek, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon nagyra értékeljük mindig, hogyha a petíció szerzői, benyújtói eljönnek, és különösen akkor, hogyha ilyen súlyos problémákkal küzdenek. Ez nagyon fontos számunkra, hogy itt legyenek. És most következzen a napirend következő pontja, Krisztof Renánc úr fog a bizottság nevében szólni a problémáról. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék csatlakozni az eddig felszólalókhoz, és együttérzésemet kifejezni azon személyek iránt, akik a szklerózis multiplexben szenvednek mindenhol Európában, és támogatom az ügyüket. Az olasz petíció részben kapcsolódik a szolgált, egészségügyi szolgáltatósakhoz való hozzáférés témájához, valamint a gyógyszerek visszatérítéséhez. Itt ugye ez mindig egy nagyon kényes kérdés mert ahhoz, hogy egy beteg hozzáfér -e egy kezeléshez vagy nem, ez nagy mértékben ugye pénzügyi kérdés is, mert sok esetben hosszú távon nagyon költségesek bizonyos kezelések. Egyetértek azzal, amit eddig elhangzott az Európai Unió hatáskörét illetően. E, nagyon gyenge ez a hatáskör. A 152-es cikket is említette a kollégám, mármint a szerződés 152-es cikkét a társadalombiztosítási rendszerek is tudjuk, hogy mennyire különbözőek, és a tagállamok szabadon határozhatják meg azon gyógyszerek listáját, amelyeket megtérítenek. Itt megint csak egy teljes mértékben nemzeti tagállami hatáskörről van szó, és számunkra, az Európai Bizottság számára nagyon nehéz lenne ugye rákényszeríteni tagállamokra azt, hogy bizonyos gyógyszereket térítsenek meg, vagy bizonyos kezeléseket finanszírozzanak. Azt hiszem, hogy minden tagállamnak azonban tudnia kell, hogy mit történik más tagállamokban, melyek azok a gyógyszerek, amelyeknek a költségeit visszatérítik, vagy nem. A betegek álláspontját nagyon jól ismerjük, azt szeretnék, hogy a kezeléseik költségeit térítsék meg, és a prioritás általában nemzeti szinten jelentkezik a betegek képviselői részéről. Itt ez egy olasz állampolgártal benyújtott petíció, Tudjuk, hogy a szklerózis multiplexben szenvedők gyógyszerei mennyire költségesek, de az olasz hatóságok számára nem lehet kényszeríteni egész egyszerűen, hogy ez minden gyógyszer árát térítsék meg. Jeżeli nikt nie chce zabrać głosu w tej sprawie, to ja tylko przedstawię moją sugestię, że... Amennyiben nincs több hozzászólás ezzel kapcsolatban, akkor azt mondom, hogy forduljunk az illetékes egészségügyi miniszterhez, ez az az olasz miniszterhez. 12-es napi rendi pont két petícióval foglalkozik. A nem tudom pontosan, hogy Tereza Matulka asszony, a petíció lengyel benyújtója vagy képviselője jelen van-e körünkben. Úgy tűnik, hogy nincsen. Tehát a bizottság képviselője, Krisztóf Relandóré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a két petíció, amelyről szó van, nagyon hasonló jellegűek az előzőkhöz. Itt gyógyszer költségtérítésről van szó, ugye itt ritka betegségekről van szó, tehát ritka betegségek is léteznek, és ezek a gyógyszerek is úgynevezett ritka gyógyszerek. Nagyon nehéz témákról van szó, ugye sok esetben, sok tagállamban ellentmondásos ez a terület, ez a téma. Ritka gyógyszerekről van szó, amelyek kivételesen is nagyon drágák, de sokan ilyen ritka betegségben szenvednek. Itt megint csak nemzeti tagállami hatáskörről van szó. Ez azt jelenti, hogy egy tagállamban esetleg megtérítik a gyógyszerek árát, más tagállamban pedig nem. Sajnos nem jogi szempontból nem léphetünk közbe, ugyanis minden tagállamnak megvannak a saját korlátai, a saját pénzügyi korlátai is, és minden tagállam az egészségügy terén a saját prioritásait kell, hogy ki tűzze célul a nemzeti tagállami hatóságokhoz kell mindenképpen először fordulni, és itt kell elérni azt, hogy a megoldást, hogy, hogy ezt a témát megoldják, természetesen tudjuk, hogy ezek a kezelések hosszú távúak, költségesek, csak úgy, mint a gyógyszerek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Pillanat. Rövid szünete megengedik. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie. nie. Ja bym chciał... Van hozzászólás ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban? Nekem lenne egy kérdésem a bizottság képviselőjéhez, mivel ezek a, mivel a gyógyszerek bizonyos országokban, például Németországban olcsóbbak, mint más országokban, például Lengyelországban, van a lehetőség arra, hogy a betegek a gyógyszert abban az országban vásárolhatják meg, ahol ezt a legkedvezőbb feltételekkel kapják meg, vagy ilyen lehetőség nincs. Igen, elnök úr, köszönöm szépen a kérdését. Természetesen Ugye itt nem csak a személyek szabad mozgásáról van szó, hanem az áruk szabad mozgásáról is. Ugye az Európai Uniónak e, ezek alapjogai külföldről be lehet hozni gyógyszerekkel természetesen, de az is elképzelhető, hogy kezelésre mennek el a betegek egy másik európai országba, ami a, a külföldön való egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférést illeti. Tehát erre lehetőség van, és ezzel kapcsolatosan a bizottságnak is van egy javaslata, amelyet az Európai Parlament mostanában vitat meg. Tehát gyógyszerekhez való hozzáférés, kezeléshez való hozzáférés külföldön. Ez, ez a téma. E, petycjonariuszy e, o tym, co powiedział. Nos, akkor a petíció benyújtóit a bizottság közleményéről tájékoztatni fogjuk, de humanitárius okoknál fogva én ellenezném, hogy ezt a petíciót zárjuk le, nehogy az a benyomás alakuljon ki, hogy a további utat egyszerűen elzárjuk a petíció benyújtói előtt. 13-as napi rendi pont következik. A 2007-ben benyújtott két petíció, Juanes Martínez Fernández kérdezem, hogy jelen van-e, Ferrero úr, a petíció benyújtájának képviselője a szó, tessék parancsolni. Jó napot kívánok, elnök úr! A a spanyol szakszervezet nevében szeretnénk köszönetet mondani az UGT nevében, hogy a petíció lényegi elemeit itt szóban is bemutathatjuk önnek. Feltételezzük, hogy az uniós szerződéseknek és az irányelveknek is megfelel. A mi szakszervezetünk 20 éve azon van, hogy a kiegészítő nyugdíjakat elősegítse és konszolidálja. Különösen fontos az, hogy a munkavállalóink megfelelő támogatást kapjanak. Itt most nem arról van szó, hogy a petíció teljes tartalmát el szeretném mondani, ezt önök nyilvánvalóan ismerik, de elmondanám, hogy melyek azok a szempontok, amelyek véleményünk szerint meghatározó fontosságúak az idevágó irányelv, a 80 per 987-es irányelv lényege, hogy védje a munkavállalót, hogyha a vállalat fizetésképtelenné válik. A nyolcadik cikk ebben az irányelvben éppen a kiegészítő nyugdíj intézményét vezeti be erre az esetre. Ennek a spanyol jogba való átültetése mm, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezeket az alapokat kiszervezik, a vállalat egy nyugdíj tervet készít, amelyet egy külön hivatal kezel vagy igazgat, és ez nagyobb hatékonyságot és biztonságot is garantál a munkavállaló számára fizetésképtelenség esetén, és ezek a külső alapok, ezeket több vállalat hozza létre. De van egy átmeneti rendelkezés is, és ennek segítségével a hitelező bankok, a biztosítók, különböző kereskedelmi intézetek arra kapnak lehetőséget, hogy üzemen belüli alapokat is fenntartsanak, és hát ez gyakorlatilag csak egy száma mérlegben, és ez azon vállalatok esetében, akikre ez nem vonatkozik, az diszkrimináció, és diszkrimináció azért is, mert a pénzügyi szektorban foglalkoztatottakat megkülönbözteti. Ugye először is azt kell nézni, hogy a nyugdíjak fenntarthatók legyenek akkor, hogyha a vállalat fizetésképtelenné válik. Ez számos bizonytalanságot okozhat. A spanyol hatóságok ezt próbálják igazolni a pénzügyi szektornak ilyen tén való kezelését, és azt mondják, hogy azok nagyon szolvensek, ott ilyen probléma nem merülhet fel, és azon kívül a hatóságok is megfelelően ellenőrzik a pénzügyi szektort. És ez a garancia alapokat illetően hát ezeket azért hozták ugye létre, hogy bizonyos fizetésképtelen helyzeteket valahogy felfogjanak 14 milliárd eurót jelentett ez a képtelenség. emlékeznek még bizonyára a Nesto ügyre, akkor a spanyol garancia alapot kellett bekapcsolni. És most a pénzügyi válság kapcsán nagyobbak a félelmek, az aggodalmak, százezrével vesztik el az emberek a munkahelyüket, a bankok csődbe mennek, vannak persze intézkedések, de hát végül is ezeket az adófizetőknek kell finanszírozniuk. A pénzügyi szektorban ez az átmeneti rendelkezés komoly problémákat vetett fel. A Santander csoport egy üzemen belüli kiegészítő nyugdíjalapot hozott létre több mint 10 milliárd euróval, és ennek még mindig lehetősége van arra, hogy saját maga kezelje ezt az alapot. Ez bizonytalanságot okozhat, és a szakszervezet úgy érezte, hogy a spanyol nemzeti bankhoz kell fordulnia, és elmondtuk, hogy mit tartunk itt mi hibásnak. A spanyol nemzeti bank azt mondta, hogy ezzel nem ért egyet. Az irányelv az ugyan nem csak a fizetésképtelenség esetére vonatkozik, hanem akkor is, hogyha felvásárlások történnek a kiegészítő nyugdíjakkal kapcsolatban a belső és a külső alapok között számos különbség van. A belső alap az a vállalat része, a vállalat pénze, a külső alapok pedig a munkavállalóké, és ezért sokkal biztonságosabbak az a munkavállalók pénze, és ezeket külső erők igazgatják, kezelik ezeket az alapokat. Természetesen fontos, hogy az üzemen belüli alapok és a fizetésképtelenségtől való félelem, ugye ezek nem illenek össze, és amit a Santander munkavállalóit illeti, ezt a kivételt nem szabad megvalósítani a 98 49-es irányelv sem kerül betartásra, ugyan a Santander csoport munkavállalói is diszkriminációt szenvednek a nyugdíjjogosultság. Az itt is érvényes, és ez korlátozhatja itt a munkavállalók szabad áramlását, bármilyen vállalatról is legyen szó, a munkavállaló a kiegészítő nyugdíj elveszíti, ugyanis ezek a pénzek csak a vállalat mérlegében jelennek meg, és nem fizetik ki ezeket az összegeket a munkavállalónak. A mi rendelkezéseink tehát nem biztosítanak egyenlő bánásmódot a 98-49-es irányelvnek megfelelően a bankszektor más bánásmódban részesül egy átmeneti szabályozás alapján, amelyet a 95-ben elfogadott spanyol törvények vezettek be a magánbiztosítási törvényel kapcsolatosan, de hát azóta 14 év telt el, és most már ez a rendelkezés lejárt. Nagyon sok panasz érkezik a munkaügyi bíróságokhoz Spanyolországban a nyugdíj alapokkal kapcsolatosan a pénzügyi szektorban, és a bíróságokat mi is kérdeztük, illetve a bíróságok előzetes vizsgálatot is kértek, de hát ezeket nem, az eredményeket nem veszik figyelembe, és a 234-es cikke az amszerdami szerződésnek itt bizony komolyan sérül, mert ez a 169. cikk alkalmazásáról szól. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az UGT szerint ezeket az irányelveket, nem ültették át megfelelően a spanyol jogba a 80 per 987-es és a 98 per 49-es irányelvet, valamint az Amsterdami Szerződés 39. cikk harmadik bekezdés a pontját, ahol szintén a munkavállalók szabad mozgásáról van szó, vonatkozik ez a 234. cikkre is. És szeretnék felhívni a figyelmet továbbá arra is, hogy a spanyol ombudsman Enrique Mujica úr is foglalkozott ezzel a kérdéssel, mégpedig 2002. március 11-én és 2004. november 4-én, és a, kérném szépen, hogy fejezze be, mondja az elnök úr, és ez a kivételi záradék sérti a munkavállalói szabadságot, ezért változásra van szükség. 2002-ben és 2004-ben ezt nem tette meg a kormány, ezért mi kérjük, hogy az Európai Parlament fogadja be a petíciónkat, és a spanyol kormányra gyakoroljon nyomást, hogy ezt az átmeneti szabályozást függesse fel. Köszönöm, köszönöm szépen és a bizottság nevében Ferrer úr él szó. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Igyekszem rövid lenni. Világosan ö, meg szeretném fogalmazni, hogy a bizottság szimpatizál a benyújtott petícióval, illetve azzal a szervezettel, amelynek a nevében a felszólaló szólt. A probléma azonban nagyon bonyolult. Megpróbálom ezt röviden elmagyarázni, ezt a bonyolult problémát. A spanyol ö, vonatkozó jogszabály különbséget tesz a kiegészítő nyugdíjak tekintetében a gazdasági és pénzügyi ágazat között külső alapok bevonására van szükség a spanyol jog szerint. Ez garantálja ugyanis, hogy egy bizonyos idő elteltével is megőrizhesse a nyugdíjjogosult a felhalmozott nyugdíját. A pénzügyi szektorban azonban átmeneti intézkedések érvényesülnek, amelyek szerint a pénzintézeteknek inkább alapokat kell képezniük, és a nyugdíjba vonulás előtt a pénzügyi szektorban dolgozók egy része adott esetben elvesztheti a nyugdíj jogosultságát. Ez más tagállamokban is egyébként hasonlóan szabályoztatik, és ezért volt szükséges hogy ezzel európai szinten foglalkozzon a bizottság. A bizottság megvizsgálta a helyzetet, és arra a következtetésre jutott, hogy egy irányelv megalkotásával lehetne tisztázni a helyzetet, az ilyen helyzeteket, és amint tudják, talán tudják, hiszen ezzel a parlament is foglalkozott már, mi megtettük az erre vonatkozó javaslatunkat a nyugdíj jogosultságok átvihetőségéről, de első olvasat után ez egyelőre még a tanácsban van, a tanácsnál van ez az anyag. Ez elsősorban két dologra koncentrál ez az anyag, és ez megint csak összefüggésben van azzal, hogy mennyire bonyolult a helyzet a 39-es és a 42-es cikkeire hivatkozik a szerződéseknek a munkavállalók szabad munk áramlására vonatkozó cikkekre, és amennyiben egy spanyol banki dolgozó elhagyja a bankot, és egy másik országban, országban dolgozik tovább, ott felmerül a nyugdíjjogosultság továbbvihetőségének, átvihetőségének kérdése. A bizottság megvizsgálta azt is, hogyha egy adott országon, mondjuk Spanyolországon belül egy másik céghez megy át a dolgozó, és az irányelvet nem csak a 39-es és 42-es pontokra alapozza, hanem a 49-est is bevonja a körbe, mert úgy érzi, úgy érezzük, hogy azokat a helyzeteket is szabályozni kell, amelyek nem határon átnyúló jellegűek. Szükséges volt tehát ezt a másik belső piacra vonatkozó szerződéses cikket is alkalmazni, hogy az Eurótországon belül megvalósul mobilitásra is vonatkozóan szabályozás. Ebben a pillanatban azonban ez az irányelv még nem él, ez, ahogy mondtam, még a tanács asztalán van, és a parlament már ugye megvitatta, de egyelőre még nyitott a kérdés, és amíg ez nem kerül elfogadásra, addig nem lehet alkalmazni a benne foglaltakat. Ebben a pillanatban csak a szerződést magát lehet alkalmazni egyelőre. Szeretném a 39-es cikk tekintetében elmondani, hogy mi a helyzet a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban. A szerződés itt a bíróságra is, illetve a bíróságra való hivatkozás is megengedett a szerződés mellett, ugyanis hogyha a bíróság megalapítja, hogy diszkrimináció történt, nyílt diszkrimináció, akkor fel kell lépni ezzel szemben, ha különböző nemzetiségek, a nemzetiség alapján történik diszkrimináció, de akkor is, hogyha egy adott országon belül van különbségtétel egyes munkavállalók között. Ez a jelenlegi petíció azonban nem meríti ki ezt a hely, helyzetet, ezt az esetet, ugyanis itt nem arról van szó, hogy azért bántak valakivel másképpen, mert átment a határon a spanyol esetben, azért kezelték másképpen, mert az egyik ágazatból átment a másik ágazatba, ahol más szabályok érvényesülnek. Ahogy, ahogy hogy ezt a hosszú történetet most rövidre fogjam, a bizottság jogi szolgálatának az a véleménye, hogy itt nem áll fönn a 39-es cikk közvetlen megsértése, csak a hipotetikus megsértésről van szó, tehát amennyiben valaki a pénzügyi ágazatból egy olyan ágazatba ö, menne egy másik országban, ahol ö, erre vonatkozó szabályozás másképp van, akkor kimerülne ez a feltétel, de ez egy hipotetikus eset. Nyilván akkor a helyzet más lenne, hogyha itt a spanyol munkavállaló, bank ágazatban dolgozó munkavállaló bizonyítani tudná azt, hogy ugyanezt a munkát nem végezheti egy másik országban azért, mert ott mások a nyugdíjjogok az ő ágazatára vonatkozóan. De ha a spanyol országon belül megy át egy másik ágazatba, akkor ez nem meríti ki az európai jogsértés esetét, tehát a mi véleményünk szerint ahhoz, hogy itt jogsértési eljárást lehessen kezdeményezni, ahhoz több, mint hipotetikus esetre lenne szükség, hanem ennek a jogsértésnek a valós megvalósulására, és persze arra is, hogy más országokban is felmerüljön ugyanilyen probléma, mivel ennek az esetősége viszont fennáll, ezért megelőző intézkedésképpen javasoltuk ennek az, az irányelvnek a megalkotását. Az inszolvencia irányelvről most nem szólnék, az egy másik lapra tartozik. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Még nem adta meg a szót, viszont kérem, hogy még az előzőnél is rövidebben nyilvánuljon meg. Parancsoljon. Az inszolvencia irányelvről szólnék, amely a kiegészítő nyugdíjak átvihetőségéről rendelkezik, amennyiben ö, a munkaadó ö, csődbe menne. A tagállamoknak azonban lehetőségük van arra, hogy különböző intézkedésekkel szolgálják ugyanezt a célt, tehát nincsen számukra előírva konkrétan, hogy mit tegyenek. A cikk erről nem rendelkezik. Ezért a tagállamok ennek megfelelően különbözőképpen próbálták ezt megvalósítani. A bizottság nemrégiben április, tavaly áprilisában írt egyébként éppen jelentést eh, ennek az irányelvnek a végrehajtásáról a tagállamokban, és ami a spanyol bank ágazatot illeti, a bizottság úgy találta, hogy a belső alapok eh, kezelésének az engedélyezése nem szegi meg a szabályokat, amennyiben azt a tagállami hatóságok szabályai úgy írják elő, ahogy ez ugye történt. Tehát ez tagállami kompetencia, ezért a bizottság úgy véli, hogy ez az intézkedés jóváhagyható a cikk alapján. Köszönöm szépen. Most akkor meg, meg szeretném állapítani, hogy van-e még jelentkező, ketten jelentkeztek még a témával kapcsolatban, ezzel akkor lezárom a felszólalók listáját, mert egyébként kifutunk az időből. Alaya Sender következik. Köszönöm, elnök úr! A spanyol kormány a e, válság kapcsán megmutatta, hogy konkrétabb ellenőrzést szeretne gyakorolni a banki szférára. A valóságban azonban az a helyzet, hogy ahogy a bizottság is mondta, itt a petíció kérdéseket vett föl. Szeretném a bizottságot kérni, hogy az adott említett cikkek magyarázatával éljen, mert ezekben ugyan szó van a tagállami szubszidiaritásról és a szabályozás szabadságáról, de csak feltételesen és átmeneti módon kapnak a tagállamok erre jogot, és mit értsünk az átmeneti intézkedések fogalma alatt? Ez itt a kérdés. Mert a helyzet az, hogy a cégeken belül működő nyugdíjalapok és a külső nyugdíjalapok közötti különbségtétel tényleg jelentős nálunk, és ezzel kapcsolatban egy további kérdés is felmerül a bizottság felé. Ugye új irányelvet kezdeményeznek, amely foglalkozna ezekkel a joghézagokkal, amelyeket a szakszervezetek is szóvá tettek, és más országok munkavállalóit érinthetnek az ő védelmük érdekében, tehát új irányelv készül, és éppen ezért kérdezem, hogy ha ezt az irányelvet elfogadnák, akkor fennáll-e az a helyzet, hogy a jelenlegi ügy, ez a tényállás, más megvilágításba kerülne, és ilyen esetben mondjuk a szakszervezetnek joga lenne-e a nyugdíjak átvihetőségére hivatkozva ezt a döntést megtorpedózni. Arra hivatkozva, hogy ez túlzott is megnöveli a munkavállaló kiszolgáltatottságát. Ha elfogadnák az irányelvet, tehát a szakszervezeteknek lenne egy joga, lehetősége panasztal élni egy ilyen döntés szemben? Ezt kérdezem tehát a bizottságtól. Köszönöm szépen, Sánchez úr következik. Köszönöm elnök úr a szót. Alá szeretném húzni, hogy mennyire fontosnak tartom ezt a mai vitát, amely rámutatott, hogy a kiegészítő nyugdíjak biztonságát senki nem volhatja kétségbe, és teljesen legitim követelés az, hogy a munkavállalóknak az ilyen jellegű biztonságát garantálni követeljen valaki. ILS Sender kérdése szerintem is releváns. A belső és a külső alapok közötti különbségtételre vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy mennyiben dönthet az állam arról, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat kiemeli a többi szolgáltatás közül, és más rendszereket alkot meg ezen ágazat számára. Mennyire legitim ez, és mennyire felel meg az ellenőrzési szabályoknak? Mennyire lehetséges az európai jog alapján, hogy az egyes cégek teljesen más alapra vonatkozó szabályokat kövessenek, illetve én is megkérdezném, hogy mit ért a bizottság az átmeneti intézkedéseken, meddig konzerválja az átmeneti intézkedés a meglévő szabályokat, és nem fenyegete annak a veszélye, hogy további hasonló esetek merülnek majd föl, ugye? Az ilyen problémákat kétféleképpen lehet kezelni, vagy tarifatárgyalásokat kell folytatni, akár európai szinten, vagy pedig irányelvet kell alkotni a nyugdíjak átvihetőségéről. Az utóbbi utat választotta a bizottság, a parlament már elmondta a véleményét első olvasatban, azonban a tanácsnál ez megállni látszik. 2007 óta nem bír a tanács megegyezni ebben az ügyben, és itt lenne az ideje, hogy az irányelvvel kapcsolatos valamennyi kérdés összegyűjtsük, és ezekkel konfrontáljuk a tanácsot és a bizottságot, különösen, hogyha tovább nyúlik az eljárás. Egyébként egyetértek az elhangzottakkal. Elnök, kérem a petíció benyújtóját, hogy kérdezem a petíció benyújtóját, hogy kívánne a bizottság és a képviselő kollégák által elmondottakhoz hozzászólni. Eljárási javaslatom a következő. Ezt a petíciót egyelőre nyitva hagyjuk, hiszen még várhatók az Európai Bizottságtól újabb információk, de ön állást foglalhat most az ügyben, mint szerző, de két-három percnél hosszabban kérem ne beszéljem. Köszönöm szépen, elnök úr! Több kérdés is felmerült itt. A bankfelügyelet elsősorban abban érdekelt, hogy a bankok ne váljanak fizetésképtelenni, és ne ö, olvadjanak föl a semmiben a kiegészítő nyugdíjak. Ugyanakkor továbbra is vannak még joghézagok. Ezek a joghézagok abban állnak, hogy a munkaügyi bíróságoknál teljesen jogosan sokan megtámadják az ide vonatkozó szabályokat, és már a legfelsőbb bíróságig is eljutott Spanyolországban ez az ügy, hiszen a 239-es cikkre lehet hivatkozni. A munkavállalók jogokat vesztettek. Itt szó sincs arról, hogy ez csak hipotetikus eseteket jelentene, konkrétan ez megtörtént, mert ha nyugdíjjogosultságukat nem vesztették volna el, akkor nyilván nem is indítottak volna eljárást, illetve ö, ö, itt az történt, hogy munkahelyet váltottak, és elvesztették egyszerűen ö, kiegészítő nyugdíjaikat. Ez kettős megkülönböztetés, ugyanis ez a tagállam is megkülön diszkriminatívan jár, és szerintem az Európai Unió is, hogyha ezt nem ismeri el. Mert az egyébként jól és alaposan ellenőrzött munkaadók, amelyek megmentésére még garancia alapokat is létrehoznak, ugyebár továbbra sem védik a munkavállalóikat. A Descendent banknál 10 milliárdot kapott a cég, és ezt mindenféle ellenőrzés nélkül ö, használja föl, elsősorban a bank fizetésképtelenségének megakadályozására, de nem a munkavállalók nyugdíjainak megmentésére. Értem én, és szükség van arra is, hogy a válságtól megmentsenek egy bankot, na de nem igazságtalan ez így, hogy csak maga a bank menekül meg, és a dolgozói nem. elnök. Azt javaslom, hogy várjuk meg a bizottság hamarosan megérkező nyilatkozatait ebben az ügyben. Hagyjuk egyelőre nyitva a kérdést, önt folyamatosan támogatjuk arról, hogy hova fejlődött az ügy, és meghívjuk önt arra az ülésünkre is, ahol újra foglalkozunk a témával. Köszönöm szépen! Most a 14-es rendi pont következik a Petíciós Bizottság 2008-as tevékenységéről szóló éves jelentés. McGuinness asszony reszortja volt ez. McGuinness asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Ebből a szögből nem tudok az ön szemébe nézni, nem láttam, hogy szólít. Ott az elnök, most megy éppen. Tehát, elnézést kérek, hogy késve érkeztem a mai ülésre, de látogatói csoportom volt. Jelentésemről nem kívánok túl sok szót vesztegetni, különösen mivel szűk az időnk. Remélem, hogy szint hozott az életükbe ez a jelentés. A titkárság segítségével ez sikerült színesben kinyomtatni, a színeknek jelentősége van. Nem ugyanis a színek mutatják azt, hogy az előző évhez képest a petíciós bizottság munkája hogyan alakult, és így jól megvizsgálható, hogy hány petíció érkezett idén, tavaly, hány országból, és így tovább. Miközben megköszönöm a titkárságnak a kiváló munkát, és azt, hogy összeállította ezt a jelentést, el szeretném azt is mondani, hogy itt több kolléga a kezdettől fogva támogatta a munkámat. Néhány megjegyzés egyértelmű. Ahhoz, hogy a petíciós bizottság munkáját még tovább javíthassuk, ahhoz arra van szükségünk, hogy néha megvizsgáljuk, hogy hogyan működünk, és mik a céljaink. Minden évben egyébként egyre jobb bizonyítványt lehet kiállítani a bizottság munkájáról, ezt le is szögezem a jelentésben. Például 2008-ban érkezett be hozzánk a legtöbb, populíció, a legtöbb petíció a népesség függvényében, és sok ügy landolt nálunk más bizottságoktól származó ügy is, az írek is nagyon aktívek voltak. Minél aktívabbak a parlamenti képviselők otthon, annál több petíció érkezik, tehát ez rajtunk is múlik, hogy biztassuk a polgárokat erre. Az M preambulum bekezdésben konkrétan utalok arra, hogy mit csináltunk tavaly, hogyan hajtottuk végre a 121-es eljárási szabályt, de egy kicsit még az ellen kell továbbra is harcolnunk, hogy mi vagyunk, angolul azt mondják, hogy a hampipőke bizottság, tehát akiket nem vesznek igazán komolyan, de nagyon is örülök, hogy például ma is voltak itt petícióbenyújtók nyugdíjügyekben, vagy szemét lerakó, hulladéklerakó ügyekben, mert ez is mutatja azt, hogy a polgárokat érintő problémákkal foglalkozunk, mi vagyunk a legközelebb a polgárokhoz. Az ombudsman is kiválóan együttműködik velünk, az ő jelenléte ma is igazolta ezt, és a tényfeltáró missziók száma is megnőtt. A bizottság számos ilyet szervezett. A, az északi áramlat téma, amely politikai relevanciával jelen, rendelkezett is eljutott hozzánk, és számos egyéb súlyos, politikailag súlyos kérdés. A környezetvédelem problémája egyre nagyobb arányt magasabb arányt mutat a petíciók témáiban, és talán a jelentés hát nem szól erről, de szóban mondom, hogy az, hogy egyre több környezetvédő, mezőgazdasági szakember jön hozzánk és tisztázza az irányelvek végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket, ez örömhír. Egyre szakszerűbb, szakmaibb, tehát a nálunk zajló munka, és ez az a terület, ahol még jobban meg kéne erősíteni a parlamenti tevékenységet, hiszen mindig, minden nap halljuk, hogy elsősorban a megvalósítással van baj, nem a jogalkotással. Számos irányel van, amelyek kapcsán semmi nem történik a tagállamokban, és a mi dolgunk lenne az, hogy ezt behajtsuk a tagállamokon. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a lehetőséget, hogy elmondjam. Hölgyeim és uraim, Köszönöm szépen Megines asszonynak. Én már megnéztem ezt a jelentést, és ez egy nagyon jó minőségű jelentés. Teljesen világos, hogy a célokra koncentrál, és nagyon jól tükrözi a bizottságunk szerepét. Hárman kértek szót, Mavromatis úr, Michel úr és mások. Ezen kívül van-e még felszólalási kérelem. Mindenki kettő percet kap, mert még van egy petíciónk, és itt van a benyújtója is. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Az a tény, hogy ez a jelentés ilyen színes, hát ez, ez is egy rendkívüli dolog. Tehát látunk számadatokat, grafikonokat, és így tovább, de azt is látjuk, hogy mi is a szerepe a mi bizottságunknak és az ombudsmannak is. Megint ez az, hogy rámutat ezekre a tényezőkre, és látom, hogy néhány adat nagyon fontos. Ez a jelentés fontos a jelenlegi helyzetben is, környezetben is ugyanis a jelenlegi helyzet nagyon sok embert érdekel. 309 petíciót sorol fel, például környezetvédelmi témákban és más területekről. Ami engem leginkább aggaszt, elnök úr, az az, hogy annak ellenére, hogy van a haladás a tagállamokban, de olyan új államok, mint például Bulgária, Románia, amelyek minden rekordot vernek a petíciók számával. Talán erre ezt is ki kell emelni. A kollégánk, aki majd a végleges szöveget fogja kidolgozni, oda kell, hogy erre figyeljen. A jelentéstevő kitűnő munkát végzett az Európai Parlament számára. Köszönöm. Mitchell, dvi minut. Szépen köszönöm, Mitchell úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Először is szeretnék gratulálni a kollega nőnek, és rámutatott a főbb témákra, főbb pontokra, aztán amikor delegációk ugye külföldre mennek, e, ezekről a látogatásokról is jegyzőkönyvet kellene vezetni továbbá. Hogyha mindenképpen szeretnénk hitelesek maradni, mint a, a parlament egyik szakbizottsága, ugye akkor ö, a Lisszaboni szerződés óta ugye egyre több együttdöntési eljárással meghozott döntéseket hoztunk, és a választókörzeteink polgárainak számára tudni kell, hogy milyen főbb eredményeket értünk el. Első kézből kell a eredményekről információkat kapni. Természetesen, ami a perspektívákat illeti, a jövőben így kell majd eljárni. Hogy sok esetben, hogyha ide kérjük az embereket, akkor ugye pénzt is vesztünk. Azt hiszem, hogy egyes esetekben Ugye könnyű azt mondani, hogy, hogy forduljanak a petíciós bizottsághoz, de összességében tehát a megint jelentés nagyon jelentős Sir Robert Atkins két percben. Én soha nem szoktam, és még soha nem beszéltem két percig az életemben. Szeretnék gratulálni Megginis asszonynak a jelentéséért. Ez egy igazi biztonsági öv a jelentések között az F és G pontokra szeretnék rámutatni, ezek nagyon fontosak. Bizonyos kormányok számára, tehát fontos, hogy az megfelelő információkat átadják, foglalkozni kell különböző területekkel, nagyon nagy benyomással volt rám például az Equitable Life, Life témával kapcsolatos megjegyzések. Ugye tudjuk, hogy ez egy brit panasz volt, egy brit téma volt, még nincs végleges válasz a 9-es bekezdéssel kapcsolatosan. Ugye a, azt tudjuk, hogy a panaszosnak nincs mindig igaza, viszont esélyt kell neki adni arra, hogy elmondhassa a véleményét. Nagyon színes, érdekes ez a jelentős, úgyhogy azt hiszem két, a két percet nem is használtam fel. Hát egy perc, 50 másodperc volt. Bardzo proszę, pan William Floyd. William Floyd, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek ez egy saját kezdeményezésű jelentés az önök tevékenységével kapcsolatosan, egy parlamenti jelentés. Az én inkább észrevételeket, meg, megfigyeléseket szeretnék most önökkel közölni. Nagyon nagy benyomással volt rám az, amit Mitchell úr e, mondott. Ez egy nagyon fontos megjegyzés volt. Nagyon sok esetben a, én, én is konzultálok a kollégáimmal a bizottság részéről, végül pedig a, már a múlt évi jelentés, a buszutil jelentés és a, busz, és a buszútiféle módosítások is rámutattak az önök tevékenységének a tipológiájára, hogy mi az, ami a legerősebb oldala ennek a bizottságnak, mi, mivel foglalkoznak fekete-fehéren látjuk azt, hogy mi, milyen tevékeny, mi a te, bizottság tevékenysége. Azt hiszem, hogy tovább kell menni ezen az úton, és ez egy nagyon jó dolog. Az ombudsman ugyanezt a ö, munkát végzi, nevezetesen éves jelentéseket készít, ugyanebben az irányba halad, ezt így kell tehát felfogni. Köszönöm szépen. Megint ez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok minden kollégának a megjegyzésekért, a bizottság képviselőinek úgy szintén, ami a, az Equitable Life témát illeti, erről Robert beszélt. Ezzel kapcsolatosan tehát lesz még egy bekezdés, de majd még meghallgatjuk a, az elnökség véleményét is erről is. A Q preambulum bekezdéssel kapcsolatosan meg e, módosítani fogjuk ezt a szöveget. Nagyon nehéz ezt összességében, egészében nézni, ugyanis a panaszosok számára biztosítani kell a megjelenést is, ami a Table Life témát illeti. Itt is nagyon sok panaszos eljött volna, de nem tudtunk e, pénzt biztosítani számukra egész egyszerűen, hogy eljöhessenek. A Mavromátus úr beszélt az új tagállamokról, igen, ezt is bevesszük majd a szövegbe, és ahogy a bizottság mondta, bizonyos területeket ki fogunk fejleszteni. Természetesen majd a titkárság is segít a munkában, és emlékeztet a szavazás során ezekre. Ami a ö, módosító ö, indítványok beteljesztésének határideje, ez március 12-e 12 óra, és ha, március 31-én kerül sor a szavazásra. Még egy dolgot szeretnék mondani, én is gratulálok Megines asszonynak a jelentését, de szeretnék Freud úr egy kérdésére válaszolni. Ő azt mondta, hogy tudni kellene, hogy mik, ö, melyek a hasznos petíciók nevezetesen, hogy pozitív eredmények mikor ö, vannak. Én öt éve vagyok ebben a bizottságban, és azt láttam, hogy a problémákat azonnali módon nem lehet megoldani. Javasolni, javaslatokat lehet tenni egy probléma megoldására, mi azzal foglalkozunk, hogy vizsgáljuk ezeket a kérdéseket hosszabb távon. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy négy évvel ezelőtt volt egy diszkriminációs eset, nevezetesen e, e, egy vállalat esetében egy régebbi tagállamot érintően e, számos petíciót nyújtottak be, kapcsolatba léptünk a megfelelő hatá hatóságokkal, és aztán reális pozitív kihatása lett mindennek. Tehát a mi részvételünk ebben a folyamatban lehetővé tette, hogy megoldódjanak a problémák. Körülbelül négy, négy év óta foglalkozunk a Amtal is. Foglalkozunk, a, kapcsolatban vagyunk a szülőkkel és az ügyvédekkel, és úgy tűnik, hogy a helyzet javul ebben a témában. Hogyha valaki egy sajátos problémával jelenik meg, hát nem mindig tudjuk megoldani a problémáit, az biztos, de voltak olyan, vannak olyan jelek, amelyek arra mutatnak, hogy a helyzet javul. Összességében jó irányba haladunk, és ez elégedettséggel tölt el bennünket, de a statisztikai adataink nincsenek. Négy év után azt mondhatom, hogy a helyzet javul, a mi részvételünk a, nagyon pozitív. Megines asszony egy utal arra a Nord Streamra. A svéd kormány továbbra is mindig a mi jelentésünkre utal. Nem tudjuk, hogy a megszületik-e majd ez a gázvezeték, de a mi jelentésünk biztos, hogy egy nagyon jó eszközt jelent mindazok számára, akiket érint ez a beruházás. Én úgy gondolom, hogy már, már csak ez is elégedettséggel kell, hogy e- eltöltsön bennünket. Most pedig átérünk a következő petícióra. Itt Anasztázia Gaki asszonyról van szó. Úgy tudom, hogy itt van, vagy valaki itt van, aki a nevében szólal fel, igen, 5 percet kap. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnök úr, először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért, hogy eljöhettem, rögtön rá is térek a témára, minden bizonyja ismerik az Európai Emberi Jogi Konvenció különböző cikkeit, és ezt Görögországban egy törvény valósítja meg, és ehhez társul még egy 1348 per 2000 per EK rendelet, amely a bíróság és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szól. Joanna Straciani asszony 2006-ban, amikor ez az ügy napirenden volt, akkor ezt figyelmen kívül hagyták. Én édesapámat képviselem itt, és amiről itt szó van, egy tervezet született annak idején, és 2006. március 14-én az történt, hogy azok a dokumentumok, amelyeket el kellett volna küldeni az édesapámnak, nem érkeztek meg, nem küldték el őket, vagy mert senkit nem találtak, vagy mert ez valamilyen késedelembe került. A lényeg az, hogy ezt követően az édesapám Görögországba ment, ahol letartóztatták, Először nem is mondták meg neki, hogy miért került sor a letartóztatásra, azután néhány hónap múlva elítélték, pedig 12 év börtönbüntetésre. Semmiféle bűncselekmény nem történt, ami felróható lett volna neki, és itt egy zárójelet nyitok meg, a bírósági anyagokat és itt a bírósági anyagokban teljesen különböző információk szerepelnek, és az igazságügyi miniszter időközben a családomnál bocsánatot kért az esetért, és a, mint ártat, kérte, hogy mint ártatlant bocsássák szabadlábon. A bíróság elnöke Anastopoulos főtitkárt felhívta, és jelezte, hogy az illetőt nem lehet szabadon engedni, őszintén szóval én ezt nem értem. Az igazságügyi miniszter nem fogadott engem, úgyhogy vele nem tudtam beszélni. Egy levelet írtam neki, válasz nem érkezett, és a legfelsőbb bíróságon is benyújtottam egy kérvényt. Az a benyomásom, hogy senki nem akar nekem segíteni. És tíz nap múlva tíz nappal később édesapám még mindig börtönben volt, és úgy gondoljuk, hogy a görög bíróságok nem viselkedhetnek így. Egy 75 éves embert nem lehet börtönben tartani, noha ártatlan. A Golkalis főigazgató úrról is szó esett, és most szeretném az ő segítségét kérni. Köszönöm. Én jogi szempontból a következőt tenném hozzá ennek a szabályozásnak a célja és a lényege, amely a kézbesítésről szól, hogy a külföldön élő görögök, illetve a külföldön élő európaiak azonos bánásmódban részesüljenek, mint azok, akik belföldön élnek. És itt kimondásra kerül, hogyha világos, hogy a görög állampolgár külföldön él, jelen esetben Düsseldorfban, és azt ö, hosszabb ideje, akkor ha ellene nyomozás indul, akkor Németországban erről információt kell kapni, ugyanis így az érintett megfelelő időben kap tájékoztatást, hogy nyomoznak ellene, és meg tudja szervezni a saját védelmét. Ennyiben Rakész úr ugye 18 hónapja van a formális hiba miatt, és egyszerűen nincs magyarázat rá, ugyanis számos módon megerősíthető, hogy a Németországban él az illető, és a rendőri hatóságokat is kérték, hogy a tartózkodás helyét a születési helyén erősítsék meg, és ez megtörtént Németországban él az illető, Anastazis Káki, úgyhogy nem érthető, hogy a bíró nő, a nyomozó bíró miért adta ki az elfogató parancsot, amikor egyszerűen ő véletlenül jelentkezett, egy hatóságnál, és akkor ott rögtön végrehajtásra is került mindez. Teljes mértékben meg tudom érteni a család aggodalmát, hogy az időskorú apa most már 18 hónapja van fogságban, egészségi állapota nem jó, és a család aggódik, hogy nem fogja túlélni ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Thomas Lundqvist úr képviseli a bizottságot ebben az ügyben. Igen. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Nincs hatásköre beavatkozni a egyetlen tagállam büntető jogi gyakorlatába az Európai Bizottság hatáskörét a szerződés határozza meg, az Európai Unióról szóló szerződés, a 33. cikk ebben a szerződésben kimondja, hogy a tagállamok maguk felelnek a jog és a rend fenntartásáért országokban. Így ez a kérdés kizárólag a görög hatáskörébe tartozik, és a bizottság ehhez semmilyen módon nem tud hozzájárulni, illetve nem tud tenni semmit a petíció benyújtójának érdekében. Köszönöm. Köszönöm, Gargéjó úr, és először most neki adom meg a szót. Köszönöm szépen. Már voltak hasonló esetek, a 1348 per 2000-es EK tanácsi rendelettel kapcsolatban, amely a bíróság és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szól, de ha megnézzük az uniós szerződés 33. 35. cikkét, akkor ebből az következik, hogy mindent nek törvény szerint kell történnie. És azt hiszem, hogy fontos lépni. A Gaki ügyet még egyszer meg kellene néznünk közelebbről. Annak ellenére, hogy ismert volt az Alperesnek a címe, ugye a 60-as évek óta külföldön élt, és a az ügyet át kellett volna küldeni erre a címre, mégis úgy döntöttek, hogy elfogadó parancsot állítanak ki ellene. Ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy olyasmi megtörténhet. Tehát tényleg kérem, hogy még egyszer nézzük meg ezt az ügyet, és foglalkozunk vele tovább. A bizottság azt mondja, hogy ez tagállami hatáskör, egy tagállam büntetőjogi rendszerében nem lehet beavatkozni. Itt azonban egy emberről van szó, és alapvető jogi kérdésekről. Azt gondolom, hogy a megfelelő lépéseket mindenképpen meg kell tenni, hogy segítsünk ezen az emberen. szóval. Proszę Państwa, to jest sytuacja... Panie és Uraim, ez egy nagyon különleges helyzet, amelyel itt szembesülünk. Tényleg nehéz megállapítani, hogy az Európai Bizottságnak a bíráskodás területén milyen hatásköre van, azonban a dokumentumok kézbesítése és amit Georgi úr is elmondott, ez azért mind arra utalnak, hogy itt még további kérdések tisztázandók. Azt gondolom, hogy további válaszokat kérünk majd, illetve magyarázatokat. mit csupán szeretnénk további felvilágosítást kérni. Ha van még mondani valója, akkor mondja el mostani a szót, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer szót kapok. Köszönetet szeretnék mondani csupán. Van egy szabályozás, a bizottság részéről. Most kaptam éppen az információt. Tehát a bizottság számára sem teljesen lehetetlen a cselekvés. A mi információink szerint a 1348-as per 2000-es jogszabályról van szó. Tud ezzel kapcsolatban mondani valamit? Nem, azt hiszem, hogy ez ez egy görög ügy, és ehhez én nem tudok semmit hozzátenni. Tehát akkor úgy járunk el, ahogyan ezt az előbb megbeszéltük. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. És a következő napi rendi pont pedig... Tessék parancsolni. Még egy hozzászólás. Elnök úr, azt gondolom, hogy itt egy emberi hibáról van szó, ha most egy jogi ügyet úgy zárunk le, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a görög hatóságok rendelkeznek egyedüli, kizárólagos illetékességgel, akkor minek vagyunk mi itt? Miért ülünk itt? De hát nem zárjuk le az ügyet, mondja az elnök, a görög képviselő. Köszönöm szépen elnök úr, mondja a Görögország képviselője. Én az állandó képviseletről, a görög állandó képviselet munkatársa vagyok, jogászként dolgozom itt Brüsszelben, és az igazságügyi együttműködés tartozik hozzám. Az említett rendelet az egy olyan rendelet, amely a bíróság és bíróságon kívüli dokumentumok kézbesítésére vonatkozik. Ha megnézzük ennek a hatáját, akkor ebből világosan kiderül, hogy mi az, amit ez a rendelet lefed, és mi az, amit nem. Tehát a petíció benyújtója nem hivatkozhat a 1348-as rendeletre, hogyha a tagállami jogra hivatkozna, akkor feltételezem, hogy a bíró nő vagy az ügyésznő azzal kapcsolatban nyilatkozhatott volna, de rendkívül nehéz most a 1348-assal kapcsolatban valamit is mondani. A lehetőség megvolt, hogy az illetőt valami miatt elítéljék, és hát ez meg is történt Gáki asszonynak természetesen. Meg, ez a megadta a címet, csak hát az édesapját akarta elérni, és az édesapjának kellett volna jelentkezni. Tehát én most nem akarok itt az egyes részletekre kitérni, de itt valóban arról van szó, hogy ez egy belső görög ügy, de a, ha itt lenne a bírónő, akkor minden bizonyal el tudnám magyarázni az ügyet részletesen, de hát majd írásban fogunk felvilágosítást kérni. Köszönöm szépen a résztvevőknek, az érintetteknek, és most következik a 16-os pont 414 per 140. Jó napot kívánok! Ez a petíció arról szól nevezetesen, hogy a máltai állam preferenciális energiárakat vezetett be, és a versennyel foglalkozó, versenypiacsal foglalkozó főigazgatóságot keresték meg ezzel a panasszal. Látjuk, hogy milyen érdekekről van szó, ugye az érintett felek részéről, a stakeholderek részéről, ha megengedik ezt az angol kifejezést, akik nem megfelelő módon alkalmazzák a jogszabályokat. A petíció benyújtása óta módosult a máltai energiatarifa rendszer. Itt, itt elsősorban az olajárakkal voltak problémák. Az elnök kéri a, a beszélgetőket, hát, hogy menjenek ki. Tehát arra volt szükség, hogy a máltai állam magyarázatokat adjon a petíció benyújtójának a panaszával kapcsolatosan. Ugyanis itt új tarifáris rendszer vezettek be, tehát a, új a helyzet. A bizottság már elmondta a véleményét azzal kapcsolatosan, hogy nincs, hogy hiányosak az adatok, mellesleg abban az esetben, hogyha szankciókkal élnének a jogsérelem ellen, akkor a parlamentet is bevonnák, mert a közvélemény számára is fontos tudni azt, hogy hogyan is járnak el az adott ügyben. Azt hiszem, hogy a bizottság kérhet kiegészítő információkat az érintett országtól, és a jelenlegi aktuális helyzetet kell megvizsgálni, és a bizottság az alapvető kérdésekre szeretne választ kapni. Szeretnénk tudni, hogy mely objektív körülmények juttatták ide a helyzetet. Az objektív körülményeket kell figyelembe venni, a fogyasztók számára ugye itt árkihatások voltak. Elnök, köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy le is zárhatjuk ezt a petíciót. Most áttérünk a 17-es petícióra, ez a 951 per 2004-es petíció Monika Valiscsek. Elnök úr, a 97-es cikk 5-ös bekezdése az adózási törvénynek foglalkozik ezzel a témával. Erre lehet utalni a bizottság. Azt kérte, a, azt kérte Lengyelországtól, hogy 2008. április 1 alkalmazza a közösségi jogszabályt. A lengyel hatóságok mindent megtettek ennek érdekében, mondták ők, de most 2009. februárjában még semmi sem történt, az ügy jelenleg a bíróság előtt van, és 60 napról 100 80 napra terjesztették ki a a visszatérítések időtartamát. Itt 250 ezer euróról van szó. A kérdés az volt, hogy a közösségi jogot mennyiben alkalmazza, alkalmazzák Lengyelországban. Mostanában kaptuk meg a választ 2009-ben, és ebben a válaszban arról szóltak, hogy 2008 novemberében ezt a, cikk, a jogszabály ezen cikkét alkalmazzák, érvénybe lépett 2008. december 1-ével, tehát azt kérjük, hogy zárjuk le ezt a petíciót, elnök. Igen, mondjam, ez azt jelenti, hogy ezt a az összeget, amely asztronómiai, most már nem kell, nem kell tovább folyósítani, vagy, vagy tovább kell folyósítani. Tehát kérem, hogy küldjön nekünk egy levelet holnap, már holnap, ugye, mert fontos ez a kérdés, és először is köszönöm, hogy eljött, és elmagyarázta ezt az ügyet, és foglalkozik ezzel az ügyel. Nagyon sok lengyel vállalkozót érint ez az adókérdés. Több mint négy éve tart már ez az egész ügy, és tudjuk, hogy a lengyel állandó képviseletnek is küldtünk levelet, kapcsolatban vagyunk a petíció benyújtójával. Tehát holnap írjon egy levelet, és írja meg ezeket a, az elemeket, amelyekről itt szólt. Ahogy mondta ön is, a környezet most már más, módosult. Igen, elnök úr. Kicsi torok problémáim vannak, de nem, nem tudom, hogy holnapra ezt a munkát el tudom-e végezni. Köszönöm szépen, majd a titkárság is besegít. Nem tudom, hogy akkor le kell zárni ezt a petíciót, vagy nem, talán nem, nem, akkor megvárjuk az információkat, ez a petíció nyitva maradt. Látom, hogy a petíciós bizottság jelenlévő tagjai egyet értenek velem, tehát nyitva hagyjuk ezt a petíciót, a mai munkát verekeztjük, holnap 9 órakor találkozunk a koordinátorok ülésén, és 10 órakor kezdődik a bizottság ülése. Köszönöm szépen, holnap találkozunk.